a külszolgálat eh, a parlamenttől általános érvényű és minél általánosabb javaslatokat vár, de hát az Európai Parlament javaslatai nem kötelező érvényűek. A külszolgálat és a tanács eldönthetik, hogy javaslatainkat elfogadják, avagy sem. ha mégis minél konkrétabb javaslatokat nyújtunk be, akkor azzal segíthetjük a vallás és lelkiismereti szabadság jogának védelmét, de csak gazdagítja a dokumentumot, nem gyengíti. Ezért remélem, hogy a kollégák holnap a szavazás során támogatják majd az ásmadomat. Köszönjük! Köszönjük Andri Kiene asszonynak, Tenok úr következik, aztán Donskis úr. Um, Nekem itt problémám van az 57-es megszövegezésével, főleg az egészségügy és az oktatás miatt. Az én országomban számosan téma lesz, amely nagyon érzékeny, és a nemzeti vitában én is részt vettem. Tehát például, hogy a muzulmán eh, orvosna hallgatók nem akarják eh, megmosni a kezüket, eh, és nem akarnak nem akarják ledörzsölni például, bedörzsölni a kezüket fertőtlenítővel a sebészkedés előtt, és hát ez eléggé problémás. Vagy pedig, hogyha homoszexuális volt a tanárjuk, azt elutasították a muzulmán orvosna hallgatók, tehát sok probléma volt ebben a tekintetben. És például itt van a Jehova tanúi, akik elutasítják a fegyveres szolgálatot, tehát nagyon sok probléma van. Ez, ami az egészségügyben és az oktatásban is jelentkezik, és szerintem rossz lenne kijelenteni, hogy a vallásod miatt alááshatod a dolog mögötti politikát, vagy igazából az egész közpolitikát. Tehát, hogyha ezt az utolsót kivennénk, tehát itt ne említsük szerintem az egészségügyet és az oktatást mert azt hiszem, hogy ezzel eh, igazából nem problémás dolgokat is meg tudnának indokolni. Köszönöm, Tenok úr. Danskis úr? Yes, uh, thank you. Köszönöm. Természetesen én is szeretném megköszönni az előadónak a jelentést, és nagyon sok gondolatom támad, amelyet összeköthetek vele. Örülünk, hogy eh, sok kompromisszumot elfogadott az előadó. Nagyon együttműködő módon, és az én frakcióm pedig támogatja a kompromisszumokat. Örülök, hogy például a zöldek javaslatait is felölelte az előadó, amelyek megmaradtak a vitáink után. Azonban számunkra van két küszöb, amelyen nem léphetünk át, tehát itt az 57-es és az 58-as módosít. Az 57-esben olvathatjuk azt, hogy a vallással igazából bármit ki lehet magyarázni. Tenok úr nagyon szépen elmondta, hogy a vallást milyen kifogásokra fel lehet használni, tehát egyetértünk. És itt az abortusz tekintetőben az ALDE nem fogadhatja el ezt a szöveget, és itt bizonyos szolgáltatásokat, bizonyos kezeléseket meg lehet tagadni, amelyek vallási meggyőződésbe ütköznek. Szerintem a vallási vallási meggyőződés nem lehet az orvosi kezelés ellen fordítani. És akkor itt van még a 19-es módosító, és itt megint a vallásokról van szó, szóval szerintem ez is kontraproduktív. Let us keep the... De itt szerintem inkább általánosabb jellegű megszövezítésre lehetne szükség. A három említett módosítót nem fogja megszavazni a frakció, és most szeretném még egyszer megköszönni az előadónak ezt a nagyon nehéz munkát, amit kiváló módon végzett el. Köszönöm szépen. További kollégák, árnyék előadók, nem? Akkor, hogyha válaszolna a felvetésekre, Andra Kiene asszony. Nagyon szépen köszönöm a kollégáknak. Szeretnék Danskis úrnak köszönetet mondani, Tomás úrnak a megjegyzéseiért. Természetesen meg kell vitatnom a frakciómmal a felvetéseket, de Tánok úr javaslata az 57-es módosítóval kapcsolatban elfogadható, az 57-es és az 58-as összehasonlítható, tehát, hogyha először az 57-est utasítjuk el, akkor ez eh, ahhoz vezet, hogy automatikusan okafogyott lesz az 58-as is. Ami pedig a 19-es módosítóra vonatkozik. Donskis úr utalt erre. Gzsib kollégám nyújtott be egy módosítót, és ezt természetesen megvitatjuk. És eh, bilaterálisan megbeszéljük majd a, az ülés után, de most mindenkinek megköszönöm a megjegyzéseit, kérdéseit. Köszönöm szépen, köszönöm azt is, hogy eh, ilyen szoros időhatárok között is elvégezte a munkát. Az AFED-ben a szavazás holnap lesz, május 29-én, és az ajánlás az lesz, hogy fogadjuk el, és június 13-án lesz a plenári szavazás. Remélem, hogy megoldást találnak a nyitott kérdésekre. Most pedig áttérünk a következő napi rendi pontra, ez pedig az -e emberi jogvédőkkel kapcsolatos ember Európai Uniós politika. Tudjuk, hogy óriási nyomás alatt vannak az emberi jogért síkra szállók, éppen ezért eh, ezt mindenképpen szorgalmaznunk kell. Szükségünk van az emberi jogvédők védelmére, és eh, látnunk kell, hogy milyen gyakran fenyegetik őket komolyan, tehát a, a, őket fenyegetik az életüket, a családjukat. Számos országban is, növekvő számú országban látjuk azt, hogy létezik nemzeti jogalkotás, léteznek nemzeti jogszabályok, hogy emberi jogi NGO-k munkáját korlátozzák. Ez volt az egyik oka annak, hogy a tavalyi év során, illetve tulajdonképpen 2010-ben Elfogadtunk egy állásfoglalást, és pedig az emberi jogvédőkkel kapcsolatos politikáról. Ahogy már említettük, nem hívtunk meg emberi jogi emberi jogvédőket és aktivistákat, hogy ők számoljanak be személyesen a helyzetről hogy elmondják nekünk, hogy milyen ajánlásokat fogalmazzon meg a parlament vagy a többi EU-s intézmény az ő politikájukkal kapcsolatban. De el kell mondanom, hogy nagyon sok egyedi esetről hallottam, hogy levelet írtam, tiltakoztam azért, hogy kínoztak vagy börtönbe zártak emberi jogi aktivistákat. Tehát igenis nagyon fontos napirendi pont ez. Tehát elég oka van, hogy visszanézzünk erre a jelentésre, amelyet 2010-ben fogadtunk el, hiszen itt kötelezettséget vállalt a parlament és a többi európai intézmény, hogy folytatjuk, illetve növeljük az irányú tevékenységünket, hogy védjük az emberi jogvédőket. A bizottság pedig tanulmányozni fogja az emberi jogvédőkkel kapcsolatos útmutatókat, és most uh, idéznék egy tanulmányt, amely Karen Bennett asszony tollából származik. Ő az Emberi Jogi Kutatási Intézet vezetője. Ez egy londoni intézmény. Ebben a tanulmányban megvizsgálja, hogy az iránymutatók Kirgizisztánban, Tajföldön és Tunéziában milyen következményekkel jártak, főleg az emberi jogvédők munkájára koncentrálva. Véleményem szerint jó lenne, hogyha meghallgatnánk Karen Bennettet először is, hogy a tanulmány bemutassa, utána pedig eh, szeretnék a többi szakértővel megvitatni az esetet és utána természetesen bemutatom a többi szakértőt is, amikor elkezdjük a vitát. Köszönöm. Átadom a szót. Thank you. Thank, thank you very much for the opportunity to present and discuss. Köszönöm szépen, hogy bemutathatom a tanulmány fő ö, észrevételeit az Európai Unió készülő jogszabályáról 2012 és 2013 januárja között készült ez a tanulmány, és a fő célja az volt, hogy megvizsgáljuk, hogy a 2008-as iránymutatások átalakítása mennyire segít abban, hogy a Kirgisztánban, Tunéziában és Tajföldre koncentrálva mennyibe segít abban, hogy megakadályozza az emberi jogok megsértését, és meghatározza hogy hogyan lehet az iránymutatásokat hatékonyabban érvényre juttatni. Yes, sorry, <laughs> I will slow down. Um, the, the study focused... Lassítok, értem. Olyan országokra koncentrált a tanulmány, amelyek nem a legsúlyosabb hibákat követik el az emberi jogok tekintetében. Ezekben az országokban viszonylag nyitott társadalmak működnek, de mind a három országban súlyos károk érték az emberi jogok védelmeit. Az EU delegációk, illetve az EU tagállamok nagyköveteinek beszámolóira építettük ezt a tanulmányt. Nem teljesen átfogó módon értékeljük a három országban az emberi jogvédők helyzetét, hanem sokkal inkább az érintett országok intézményeire koncentrálunk. Három kérdőíves felmérés volt, eh, és 48 eh, saját adatbázis alapján dolgoztunk. Az EU delegációk és az EU tagállami nagykövetségek adataiból Tunéziából, Kirgisztánban és Tajföldben, valamint együttműködtünk az NGO-kkal, civil szervezetekkel, nemzetközi szervezetekkel, valamint az emberi jogi szervezetekkel, akik helyben dolgoznak. Az egyes meghallgatott kérdés személyek nevét nem publikáljuk a jelentésben, nagyon fontos az anonimitás megőrzésem, de az emberi jogi védők hangja markánsan hallatszik ebben a tanulmányban, és az egyes specifikus országszekciókban szólunk be erről. Ma azon fő területekről beszélek, amelyekben konszenzus van a ta tanulmányban. Egyrészt a diplomaták, 16 um, diplomata válaszolt, um, és csak egy harmaduk uh, mondta azt, hogy jól ismeri az EU iránymutatásait. Mindenki támogatta uh, azok is, akik nem ismerték az iránymutatásokat, az emberi jogvédőket a emberi jogok mindennapi munkába való beemelése vagy mainstreamingjéről szól az iránymutatás, de ugyanakkor ezt nem minden diplomata végezte el aktívan. Az EU emberi jogi fókuszpontok, illetve kapcsolattartók megoszthatnák tapasztalataikat azért, hogy a gyakorlati tapasztalatokra építve kihassanak az emberi jogvédők jobb támogatásában. Az emberi jogvédőkről szóló információt jobban meg kell osztani az egyes nagykövetségek között. Miskekben viszonylag kevés tagállami nagykövetség van, és itt nagyon jó példáját láttok annak, hogy milyen hasznos, hogyha az egyes tagállamok nagykövetségei megosztják a tag, tapasztalataikat. Ez egy gyakorlat kevésbé elterjedt Tunisban, illetve bankokban. Nagyon fontos, um, hogy a diplomáciai munkában az emberi um, jogok, az em, szabadságjogok védelme fontos szerepet kapjon. Különösen ott fontos ez, ahol például az EU emberi jogi fókuszpontokra válaszolnak nagy országokban, mint például Tajföldben és Tunéziában. Egy-két emberi jogi védő, akik ismerték az iránymutatások tartalmát, megkérdezték, hogy hogyan lehet az iránymutatásokban eh, körvonalazott támogatást eh, alkalmazni, illetve lehívni. Hiszen sok HRD nem tudta, hogy eh, más támogatást is kaphat a tagállami nagykövetségektől, mint projekt támogatást. Valamint a kapcsolattartó, HRD kapcsolattartó kontaktusai sem voltak, elérhetősége sem voltak minden országban megszerezhetőek. Az emberi jog védők biztonságát szolgáló stratégiákban fontos, hogy a meghatározó tapasztalatokra építsünk, és az EU és a tagállami missziók pozitív szerepet játszanak más-más szinten Kirgisztánban, Tajföldben és Tunéziában. A legjobb gyakorlatok közé tartoznak a koordinált monitorozás, a hárdék monitorozása, valamint azon jogszabályok bírálata, amelyek veszélybe hozzák az emberi jogvédőket, azaz a hárdéket, és a csendes diplomácia eszközeit is alkalmazni lehet. A résztvevők javaslatot, tanulmányban résztvevők javaslatot tettek ezen stratégiák javítására, és gyakran kritizálták az EU közös nyilatkozatait, mondván, hogy ezek inkább negatív hatással vannak az emberi jogi védőkre, semmint hogy megvédenék őket. A három tanulmányozott országban a diplomaták egy sor tényezőt vetettek fel, amelyekkel javítani lehet ezt a munkát. Sok emberi jogvédő örülne annak, hogyha a diplomaták nem csak a fővárosban támogatnak a munkájukat, hanem a távoli térségekbe is ellátogatnának, ahol az emberi jogvédőket gyakran veszélyeztetik, bántalmazzák, és gyakran a saját környezetükben sem tudják a saját legitimitásokat megteremteni. A fővárosokon túl, és ez egy nagyon um, markáns kérése volt mind a nemzetközi civil szervezeteknek, mind pedig a helyi civil szervezeteknek, hogy a fővárosonkon kívül is megjelenjenek a külföldi diplomaták. És hogy ne csak a meglévő hálózatokon belül dolgozzanak a gender specifikus vagy társadalmi nem specifikus szempontokat is érvényesíteni kell. Például a szexuális, az szexuális erőszak, vagy pedig a zaklatásnak voltak kitéve az emberi jogvédők, illetve a kulturális stigmát nyomtak rájuk, és így próbálták ellehetetleníteni a szerepüket az LGBT közösség, illetve a meleg, leszbikus és transgender közösség tagja is nagyon nehéz helyzetben voltak, és sokszor a vidéki térségen teljesen másként kezelték ezeket a térségeket, mint a fővárosokban. A emberi jogvédők számára biztosítani kell, hogy sürgősségi, sürgősen férjenek hozzá a támogatásokhoz, vízumokhoz például. Nagyon nehéz egy előre megért és felhadart szöveget tolmácsolni, mondja az elnök, a tolmácsok is sajnálkoznak e fölött. Tehát az emberi jogvédők sürgősségi védelme, az sürgőségi vízumok, sürgőségi alapok és biztons és védett házak szükségességét gyakran a diplomaták nem értették. Bizonyos emberi jogvédők tisztában voltak azzal, hogy milyen veszélyt jelentenek veszélyt jelent ezen védelem kimaradása, illetve voltak, akik tisztában voltak a partneri kapcsolatokkal. De nagyon sok emberi jogvédő, különösen azokon a területeken, akik ahol támogatásra volt szükségük, gyakran nem tudtak a támogatási hálózatokról. Voltak olyan vélekedések, miszerint hogy az emberi jogvédők eleve tudják, hogy ki, mit kell tenniük, kit kell felhívniuk, de a tanulmányban való résztvevők azt jelezték, hogy sokszor a maguk a jogvédők nem tudták, hogy milyen biztonsági intézkedéseket kell megragadniuk. Sok diplomata, vagy pedig em, emberi jogvédő szervezet nem ismerte például az EU sürgős támogatási támogatását. Amikor nagyon nagy nyomásnak, fenyegetésnek vannak kitéve az emberi jogvédők, akkor azt jelezték, hogy gyakran felfüggesztik a munkájukat azért, hogy csökkentsék a veszélynek való kitettségüket. Az is fontos, hogy egy cooling off időszakra teret biztosítsunk ezeknek a személyeknek, ahol a figyelem homlokteréből kikerülve gondolkozhatnak azon, hogy hogyan indítsak újra tevékenységüket, és az európai intézményeknek több segítséget kell nyújtani ezen a területen. Az emberi jogvédők támogatásáról mind a három országban készült emberi jogi stratégia is szólt. Ezek bizalmas dokumentumok, ezek a stratégiák, de nagyon fontos, hogy konzisztensen lépjen fel az EU a minden érintett országban, és az emberi jogvédők támogatása az emberi jogi ország stratégia keretébe kell, hogy beágyazódjon, és így az EU az iránymutatások szellemében járhat el, és intézkedéseket foganatosíthat az iránymutatások szellemének megvalósítása érdekében. Fontos a kommunikáció mind a tagállami missziók és az EU missziók között, megosszák az információkat, tisztázzák, hogy milyen projektekre van szükség az emberi jogvédők számára, és lehetőségeket kell kínálni számukra azért is, hogy az egyes nagykövetségi osztályok közötti horizontális együttműködést biztosítsanak az emberi jogvédők támogatása érdekében. Gyakran egyes személyekre, vagy pedig egyes kis csoportokra koncentrálódik a védelmi munka, de ugyanakkor ennek stratégiai körben kellene megvalósítania, és az emberi jogvédő stratégiát egy hosszabb időszakra vetítve koherensen kell végrehajtani. Nem elegendő csupán az gyűjtés, már pedig sok országban csupán ezt, védik, ezt végzik a nagykövetségek, és nem egyszer azt jelezték vissza az emberi jogvédők, hogy kapkodóak az intézkedések. Nagyon fontos, hogy az ENSZ és a nemzetközi civil szervezetek hálózatában szorosan együttműködjünk, és mind szakma, mind társadalmi terület, illetve földrajzi terület alapján meghatározzuk, hogy kik a civil, civilek, az emberi jogvédők, és ki milyen támogatásra szorul. Voltak olyan válaszok, ahol a diplomaták azt mondták, hogy nem volt elég idejük arra, hogy az ország specifikus emberi jogi stratégiát kidolgozzák. Az emberi jogi emberi jogvédők támogatását, tehát ez iránymutatások határozzák meg, ezek kitűnő javaslatokat tartalmaznak, de ugyanakkor a jelenlegi szakpolitikai fejlődéseknek ezeknek jobban meg kell felelniük, figyelembe kell venniük a helyzet változását, és az ország specifikus folyamattal is harmonizálni kell őket. 2014. júniusában ünnepeljük az iránymutatások tizedik évfordulóját, talán ekkor volna érdemes áttekinteni ezeket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Benet asszony, hogy beszámolt nekünk, még ha ilyen gyorsan is, a, tanulmányok ered, a tanulmány eredményeiről. Úgy gondolom, hogy a FAM szakbizottság, a Nőjogi Szakbizottság tagjaival valamint a delegációk elnökeivel is érdemes megosztanunk ezen tanulmány felismeréseit, tehát a minden egyes országot képviselő képviselők e, delegációinak vezetőivel is érdemes volna beszélnie, megmagyarázva, hogy amikor az egyes országokban utaznak, akkor az emberi jogi focal pointokkal érdemes felvenni a kapcsolatot egyáltalán, hogy tisztában legyenek vele, hogy léteznek ezek a fokális pontok vagy focal pointok. Nos, ahogy a mi szak albizottságunkban gyakran megtörténik, az emberi európai demokrácia és emberi jogi eszközről vitázunk. Ez egy kitűnő eszköz, amelyel támogathatjuk az emberi jogvédőket és az ön felismerései azt mutatták meg, hogy még mindig problémák vannak ezen eszköz alkalmazásával. De hogyha amikor az EIDH-ről beszéltünk, pontosan erről a kérdésről beszéltünk, hogy mit csináljunk azon emberi jogvédőkkel, akik nem a fővárosokban dolgoznak, esetleg nem is az ország fő nyelvét beszélik, vagy talán még számítógépük sincs, hogy neten kitöltsék a kérdőívet. Tehát ha jól látom, a kérd, az önök tanulmánya azt mutatja meg, hogy még a helyben dolgozó diplomaták sem mindig értik, hogy mi, hogyan kell támogatni az ő, az emberi jogvédőket. A következő felszólalónk, aki az Európai Bizottságot képviseli, Patrice Lenomand, remélem beszámol ezekről a kérdésekről, hiszen gyakran sok nyelvre kell lefordítani. A, a munkacsoportunkban a, a is gyakran kértük azt a lehetőséget, hogy az egyes az országban alkalmazott nyelvekre is lefordítsák a dokumentumokat. Nos, tehát Lenomárd úr, aki a DEFCO főigazgatóságot képviseli az Európai Bizottság részéről, az EIDHR jövőjéről beszél, illetve arról, hogy hogyan lehet az emberi jogvédők mechanizmusait javítani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Először is jó hírek kezdeném. Jövő évre van vonatkozó költségvetési sorunk. 1, közel 1,3 milliárd euróról beszélünk, ez nominálisan 10%-os növekmény, ez megszorító intézkedések korszakában ez jó hír, sőt kiváló hír. Tartottunk attól, hogy a pénzügyi válság majd megkurtítja a költségvetésünket, nem így történt, hanem még nőtt is nominálisan az összeg, ami azt jelenti, hogy ennek a pénznek egy jelentős részét az emberjogi aktivisták védelmére fordíthatjuk majd. Persze a parlament támogatására is számítunk, a bizottság és a közszolgálat ugyanis ezt szeretné. Ez nagyon jó hír. Egy héttel ezelőtt még nem tudtam beszámolni ezekről a jó hírekről. Az emberügyi aktivisták kérdése roppant kényes kérdéskör, rengeteg aspektusát lehetne körbejárni. Most nem is fogok arról beszélni, hogy hogyan segíthetjük az emberügyi aktivistákat, inkább arról beszélnék, hogy eh, mit tehetünk. Az iránymutatásokkal kapcsolatban majd a külszolgálatban dolgozó kollégáim beszélhetnek a párbeszéd, a dimás, úgynevezett dimás, különböző intézkedések, ezekről nem beszélnék, ez nem az én mandátumom, mi az operatív támogatásról beszélünk, rövid, közép és hosszú távú operatív segítségnyújtás tartozik igazából hozzánk, és a vele járó koordináció. Ez mindennapi együttműködést jelent persze a külszolgálattal, de hát a mandátumunk itt azért elég élesen elkülönül látom a napi renden az, hogy e, egy átfogó e, emberjogi aktivista védelmi mechanizmusról van szó, furcsa név ez, de a megerősített, lássuk a megerősített jelzőt. Miért megerősített? Mert nem nulláról kezdjük. Több mint 130 óriási civil társadalmi projektet támogatunk, akik tulajdonképpen emberjogi aktivista csoportok, a legnehezebb helyzetben lévő csoportok. A projektekkel kapcsolatos információ a nyáron kiadott jelentésünkben szerepel. Itt tartom a kezemben ezt a kiadványt. A helyben ma ezt a munkát végzők igen nehéz körülmények között dolgoznak. Neveket is megnevezünk, akiket le is tartóztatok, miközben segítették a munkánkat. a új pályázati kiírást adtunk ki, a múlt héten zártuk ezt le, a jövő héten további 20 millió értékben írunk ki aktivist a civil szervezetek számára pályázatot. Persze nem mi vagyunk az egyetlenek, egyes uniós eh, delegációk eh, eh, saját kezdeményezésükre is kérnek ilyen pályázatokat, jelenleg 14 ilyen pályázat fut. A legkonkrétabb összetevője ennek a delegációk általi sürgősségi fellépésnek eh, a kis visszanemtérítendő támogatási program a legfontosabb. Ez a nagyon sürgős esetekre vonatkozik, amikor nagyon gyorsan mondjuk át kell költözniük innen oda. 300 eh, emberjogi aktivistát támogattunk ez idáig. Eh, ma reggel is érkezett egy ilyen kérés. Napi kb. egy kéréssel fordulnak hozzánk. Tehát ez nő, terjed, nagyon nehéz helyzetben lévő országokra beszélünk, ahol igen bonyolult a helyzet, ahol meglepően sikeresek ezek a programok. Például Azerbajdzsánban eh, eh, az emberjogi aktivisták támogatása működik, ehhez nem vagyunk eh, szokva. Az emberjogi, 38. emberjogi kongresszusra került sor múlt héten Törökországban emberügyi aktivistákat szabadon engedtek, ez is nagy siker, hogyha részben nekünk köszönhető. Persze, épp a siker miatt még többet kell tennünk, még nagyobb további erőfeszítésekre van szükség a részünkről. Tehát ezért megerősített. Miért átfogó? Lássuk a második jelzőt. Azért, mert nincs értelme eh, külön kezelni ezt a kérdést, kapcsolni kell ezt a más komponensekhez. Itt van például az emberjogi kutatások kérdése, támogatjuk az egyetemi eh, emberjogi eh, oktatást, az egyetemi programunkban sok emberjogi aktivista dolgozik. Ott van a nő jogainak eh, komponense. Ez is ide tartozik. Környezetvédelmi jogok védői, a környezetvédelmi aktivisták is ide tartoznak. Tehát több komponensről kell beszélni, ettől átfogó a szinergia, az kulcs szó, a különböző komponensek összekapcsolása, ezt takarja az átfogó jelző. Miért EU-s mechanizmus? Azért, mert hogyha bármiféle regionális mechanizmus tekintünk, itt van az Amerikának van egy hasonló mechanizmusa, az Európa tanácsnak, az Afrikai Uniónak, az EU egészének nincs. Ezért szerettük volna, hogyha az Európai Unió is megfelelő kapacitást épít ki annak érdekében, hogy teljes jogú játékosként lépjen fel ezen a területen, mert elméletileg megvan a kapacitásunk arra, hogy felépjünk. Több ezer különböző párhuzamosan futó projektünk, programunk van, de miért ne csinálnánk ezt egy átfogó keretben? Ez szeretnénk, hogyha hosszú távon is működőképes lenne, de alapvetően most sürgős esetekkel foglalkozunk, annak ellenére, hogy az emberi jogok területén a változás mindig hosszú távon képzelhető el. De ne felejtsük el, hogy a legrászorultabb leg, területeken a legsürgősebb esetekre tudjunk koncentrálni. Nem is mindig kell eh, ezt eh, nyilvánosan csinálni, nem kell mindig az érintett ország bevonásával ezt tenni. Sajnos sokszor nem, hoztuk nyilván, nem hozhatjuk nyilvánosságra, hogy mit csinálunk, hiszen ezzel veszélyeztetnénk az érintett emberjogi aktivistát. Nagyon gyakran előfordul ez, hogy az érintettek védelme érdekében a nyilvánosság kizárásával kell eljárnunk. Itt van a mechanizmus szó. Mi az, hogy mechanizmus? Itt nem egy intézményről beszélünk, nem egy komplex rendszerről, nem, igazából straté- inkább stratégia, mint struktúra, ez, amit a mechanizmus takar. Alapvetően a szinergia, a kulszó viszonylag bürokrácia mentes. Beszéljünk egy pár szót arról, hogy mit nem fogunk tenni. Nem fogunk új struktúrákat létrehozni. Már épp elég szereplői struktúra van így is. Mit akarunk akkor? Szinergiát, gyorsabb fellépést, összekapcsolódásokat. És ahogy elnök asszony is rámutatott, megerősített fellépést az úgynevezett azokkal megsegítésére, akikről elfeledkeztünk ez idáig. Nagyon fontos számunkra az, hogy nem akarjuk a civil szervezetek munkáját átvenni, nem, akarjuk á, nem akarunk átfedéseket, kiváló munkát végeznek a civil szervezetek. Jól működnek ezek. Még egyszer mondom, az eh, emberjogi megfigyelőközpont jelentését nem kell nekem újra megírnom. Itt van, használom, eh, minek ebből még egy? Nem. Inkább eh, például segítjük őket, kiegészítjük őket pénzzel, adminisztratív támogatással, és így tovább, és így tovább. További bürokráciára nincs szükség, éppen, hogy gyorsabbá, könnyebbé, egyszerűbbé kell tenni a mechanizmust. Mit akarunk az emberjogi aktivisták támogatásának mechanizmusával elérni? Szeretnénk, hogyha ez elérne a világ minden sarkába, többé-kevésbé az egész földet lefedi. Szeretnénk, hogyha ez így maradna. Jó lenne, hogyha ez tematikus lenne minden témára a, a női jogok, a környezetvédelmi jogok, az LGBT jogok védőire mind-mind-mind kiterjedne. meg közte újságírók, jogászok, és így tovább. Fontos, hogy napi 24 órában, heti 7 napban működjön. Ezt nem mindig könnyű, de ezt meg kell oldanunk. Szeretnénk a még meglévő szürke területeket, hiányosságokat befoltozni, rövid és hosszú távú fellépést is. Például, hogyha van egy per, akkor azonnal tudnunk kell küldeni jogászokat. De van az, van az is előfordul, hogy évekig tart egy bírósági eljárás, vagy évekig valaki bírósági ítélet nélkül börtönben fogva tartva, akkor is tudnunk kell fellépni. Az emberjogi védők emögi aktivisták védelmében mi hiányzik még, ez a sheltering eh, néven elhíresült program, amikor hirtelen valahol el kell tudni helyezni az emberjogi aktivistákat, hogy valahova, eh, valahova lehajtassák nyugodt helyen a fejüket, valahol eh, biztonságban érezzék magukat. Ez a city shelter komponens. Erről talán szólnék egy pár szót tanulmányok és konzultációk sorát végeztük. Jó néhány olyan civil szervezet, fejlesztési szervezet, akár város, sok ilyen, ilyen menedékeket üzemeltet, nem akarjuk ezt az ő munkájukat átvenni, nem, össze akarjuk ezt kapcsolni a többi elemmel, a többi programmal, mi magunk is kis vissza nem térítendő támogatásokat segítettük ezt, hogy az emberek átmentileg menedékre találjanak. A kísérleti projekt részéből azt tanultuk, amikor egy emberjogi aktivistát próbáltunk ki menekíteni Szíriából, volt, hogy öt 10-20 civil szervezet is be kellett vonni, hiszen senkinek nem volt senkinek sem elég pénze vagy kapacitás, hogy egyedül megoldja ezt. De ez önmagában nem baj, hogyha mi tudunk segíteni, ha hiányzik egy kis pénz vagy egy kis kapacitás. Hát legyen! Egy új fázisba lépünk, konszolidáljuk a már meglévő programokat, ehhez azonban koordinációra van szükség. A koordinációhoz viszont igen komoly háttértámogatásra van szükség a, fel kell lépnünk a klisék ellen az átmeneti menedékek tekintetében. Először is ez nem újdonság, nem fejlemény, már most is vannak ilyen programok. Civil szervezetek, városok, önkormányzatok, államok, az Európai Bizottság is. Nem forradalom ez, hanem a bevált gyakorlatot kell tovább javítanunk. Másodszorban, ez is fontos, nem európai vízum kérdésről van szó. Mm, a vízum kérdés problémás lehet egyes esetekben, de erre mindig lehet megoldást találni. Tehát nem, alapvetően ez nem vízum kérdés. Nem Európába kell egyébként az emberi aktivistákat hozni. Kinshasa-tól Mumbai-ig mindenütt vannak ilyen menedékek. Líbiából, Tunéziába akarjuk mondjuk átmenekíteni az emirögő aktivistákat. Nem kell őket idehozni Európába. Hát ha nincs más megoldás, ha élethalál kérdése, akkor van, hogy csak ez a megoldás. De általában ők ott akarnak maradni helyben, vagy minél közelebb a hazájukhoz legtöbben haza akarnak egy idő után menni, tehát ettől átmeneti a dolog aki nem tud hazatérni, annak valóban állandóan veszélyben forog az élete. És egyébként nem kerül ez rengeteg pénzbe, átlagban 3500 euróról van szó, tehát nem egy ökörára, ahogy azt mondani szoktuk, ez valóban apró pénz ahhoz képest, hogy mit, milyen pénzeket költünk ezen a téren. Elnézést, kicsit hosszasan beszéltem, és kicsit gyorsan. Köszönöm szépen szerintem nagyon jól leírta részleteiben is, hogy hogyan próbálja javítani a lehetőségére álló eszközöket. És az is nagyon jó, hogy sikerei is voltak. Abban a tekintetben, hogy az emberi jogvédőket támogatja. Amit itt elmondtak a menedék programokról, szerintem ez az egyik legbonyolultabb dolog. hiszen a politikusok, minisztériumok érintettek, és az első gondolatuk általában az, hogy ne legyen túl sok külföldi, az túl drága. Visszaélnek majd a politikai menedék joggal. És úgy gondolom, hogy ez nagyon releváns lehet, e, megvan a tapasztalata, és megvan a tagállamoknak is a tapasztalata, hiszen az én országomban nincsenek ilyen félig államilag finanszírozott menedékhelyek az emberi jogvédőknek, még akkor is, hogyha szeretnénk ilyet, a belpolitika miatt. Hiszen ellenállás van a belpolitikában. Úgy gondolom, hogy segítene, hogyha az európai szintű tapasztalatait eh, itt átvehetnénk. Itt van Raptorain úr, a Justitia et Pax NGO részéről, és ő az emberi jog védők menedékhely programjáról szeretne beszélni. Ez egy lehetőség, hogy segítséget nyújtsunk nekik, amennyiben elnyomják őket, és amennyiben annyira veszélyes a helyzet, hogy más lehetőségük nincs, hogy az országokban maradjanak. Parancsoljon, önél szó. Köszönöm szépen, hogy megkapom a lehetőséget, hogy többet is elmondjak a hágai Shelter City programról. Tehát mi is ez a Shelter City, ez a menedékhely város? amikor a gyakorlati megvalósításról van szó, akkor szinte ez az egyik leglényegesebb pont, és utána ajánlásokat is teszek. Tehát mi is ez a Shelter City projekt? Ez egy menedékhely emberi jogvédők számára, hogy biztonságos környezetben élhessenek három hónapig. Ez meghosszabbítható további három hónattal hónappal, amennyiben túl veszélyes a helyzet, hogy visszatérjen, vagy pedig az emberi jogvédő nem képes hazatérni. Emellett az időt szeretnénk felhasználni a kapacitás építésre is. Tehát lehetőség van arra, hogy nyelvtanfolyamokra, IT tanfolyamokra járjanak az aktivisták, néhányan videószerkesztő kurzust látogattak meg, ez nagyon érdekes lehet a munkáik számára, tehát nagyon sok lehetőséget kapnak. Egy másik fontos aspektus az, hogy szeretnénk a nemzetközi hálózatot is kinyújtani, kitágítani, tehát Brüsszelből, itt képviselőkkel tárgyaltunk már, de holland politikusokkal, nemzetközi szervezeteken, mint az ICC. Tehát a kapacitás építés. Természetesen orvosi és pszichológiai gondoskodást is jelent, hiszen a legtöbb emberi jogvédőnek tényleg szüksége van erre, és ez éppen azért része a csomagnak. Az idén négyen kaptak menedéket, négyen lehetek, a következő években tíz emberi jogvédőre várunk. De az biztos, hogy ez nem elégséges. Most át szeretnék térni a viszonyokra, tehát hogy a résztvevők milyen viszonyok között élnek. Az emberi jog védők általában fenyegetés alatt állnak, és hogyha fenyegetés alatt állnak, akkor nagyon nehéz munkáikat folytatni. Ezen túl az aktivistáknak segíteni kell -e ezzel a három hónapi áthelyezéssel. Tehát például választások vannak, általában ezek nem feszült pillanatok. Tehát hogyha rövid időre a választások előtt el tud távozni az országából, az nagyon hasznos lehet. Nagyon gyakran eljönnek hozzánk, megkérnek minket, hogy ha ez ilyen rövid időre nem elég, akkor megpróbálunk az összes érintett szervvel kapcsolatba kerülni, hogy tovább is menedék, biztonságos menedékhelyen maradhassanak. És megpróbáljuk kihozni az embereket a nehéz helyzetből. Tehát nincsenek nyelvi követelmények, tolmácsokat, fordítókat is lehetőségre bocsátunk, amennyiben szükséges. Emellett megpróbáljuk a Shelter City projektet arra is felhasználni, hogy emberi jogi problémák jelentőségét a középpontba állítsuk, és hogy bemutassuk, hogy milyen a helyzet. Lehetőségük van az aktivistáknak előadásokat tartani, például iskolákban is. De hogyha úgy gondolják, hogy ez a saját biztonságuknak káros lenne, akkor természetesen nem kötelező. Most pedig szeretnék inkább a gyakorlati megvalósításra áttérni. A holland kormány nagyon sokat segített, hogy vízumot adjon az aktivistáknak, tehát ez egy politikai döntés képesek voltunk egy nap alatt vízumokat kiadni, ami hihetetlen. Az áthelyezés előtt természetesen meg kell nézni, hogy mit teszünk az aktivistákkal, ők mit szeretnének tenni, és ez alatt az idő alatt a lehető leghatékonyabban szeretnénk felhasználni az időnket. Volt például egy aktivista, aki egy angol tanfolyamra járt, hiszen sokkal inkább szeretett volna az európai térségben is jogi kérdésekkel foglalkozni. És például ez a személy, ez az aktivista hozzá akart férni a konflikt megelőzés irodalomhoz is, és ez főleg angolul található meg. A személy kap valakit, aki segít neki, tehát, tehát, hogyha valaki a világ teljesen más részéről érkezik, akkor neki már egy szupermarketben történő bevásárlás is nagyon nehéz lehet. Éppen ezért tolmács is kíséri. Találkozunk általában egy orvossal is, és az orvos pedig megvizsgálja, és szükségletek szerint kezelésben részesíti, vagy pszichiátriai kezelésben részesíti. Ezen kívül megpróbálunk képviselőkkel is kapcsolatot létrehozni, tehát holland képviselőkkel, vagy európai képviselőkkel. Így az európai képviselők és a nemzeti képviselők is jobban beleélik magukat az emberi jogi aktivisták mindennapjaikban. Így, hogyha visszatér az aktivista, akkor ott képben van, hogy az Európai Uniótól milyen segítséget várhat. Ezután Túl gyors vagyok? Akkor szeretnék áttérni a visszatérés pillanatára. Általában az emberi jogi aktivisták számára ez egy nagyon feszült helyzet. Nem tudják, hogy mi vár rájuk. Éppen ezért csinálunk egy reintegrációs tervet is. Ebben a reintegrációs tervben szerepelhet olyan, hogy egy EU delegációval tér vissza a személy a Justitia et Pax. And, and, and also we include... És a hálózatokat is aktiváljuk. Tehát akik Hágában voltak, aktiválhatók később, amikor visszatértek. Had a, a, a Tehát volt például egy kaukázusi személy, visszatért a származási helyére, és két-három hét után ismét fenyegetést kapott. Amikor visszatért, ismét elkezdődtek a fenyegetések. Megpróbáltuk a nemzetközi hálózatot aktiválni, és ezután képes volt rendőri segítséget kérni a fenyegetések ellen. Ez korábban nem volt lehetséges. Tehát amíg ott volt, hálózatok nélkül fenyegették. Most, hogy a rendőrség megígérte a védelmét, már nem kap fenyegetéseket. És ez eh, rávilágít arra, hogy a reintegrációs tervek milyen jók. Tehát nem az van, hogy az embereket kihozzuk, visszavisszük három hónap múlva, hanem ezt tervezetten csináljuk. Ez pedig eh, átvezet az ajánlásokhoz. Először is úgy látjuk, hogy erősebb szinergiára van szükség olyan szervezetek között, amelyek eh, menedékhelyet bocsátanak rendelkezésre. Nagyon fontos a visszahelyezés, a relokáció. Valaki visszamegy, de utána három hónap múlva nem tud miből élni. Ebben a tekintetben is jobb összehangolásra van szükség a szervezetek között, hogy ne legyen ilyen helyzet. Egy másik téma, az erősebb koordináció az Európai Unió delegációk és a tagállamok között, hogy az irányutatókat jobban végre lehessen hajtani. De nagyon fontos az is, hogy beazonosítsuk azt, hogy hol milyen fenyegetést küldenek az aktivisták irányába. Az összes visszaküldési programnak természetesen orvosi, pszichológiai gondozással, gondoskodással is együtt kell járnia. Általában az aktivistáknak pszichológiai problémáik is vannak, hiszen fenyegetés alatt élnek. De azért, azonban az egészségüket is általában elhanyagolják, hiszen teljes mértékben a munkájuknak szállják magukat. A reintegrációs terv az összes program egyik legfontosabb legfontosabb része. Természetesen eh, itt a hazatérés utáni biztonságukat is valahogy meg kell oldani. Ezen kívül még eh, utalnék arra, hogy eh, néhány esetben három vagy hat hónapos vízumot kapnak, ami nem elég. Hát jó lenne, hogyha hosszabb lenne a vízum időtartama. És ezen kívül jó lenne, hogyha könnyítenénk a vízum eljárást az emberi jogi aktivisták tekintetében, hiszen eh, elképzelhető, hogy eh, az aktivista olyan veszély alatt áll, hogy politikai menedékjogot kér. Tehát jó lenne, hogyha valamilyen eh, különleges vízum programmal tudnánk őket segíteni, az jó lenne. Hiszen később így könnyebb integrálhatók a származási országukba. De ez politikai támogatást igényel. Hát például lehet egy olyan kormányunk, amely nagy mértékben támogatja az emberi jogokat, de az is elképzelhető, hogy a következő kormányzatot ez már nem érdekli annyira, és nem annyira elkötelezett az emberi jogi aktivisták védelmére, és akkor megint megnehezíti a vízumpolitikát, így meg sokkal nehezebb, hogy beutazhasson azt hinném, hogy részemről most ez minden. Köszönöm figyelmüket, és hogyha kérdéseik vannak, akkor nagyon szívesen választ adok. Köszönöm szépen, és Vincent Forrest úrat szeretném bemutatni a Frontline Defenders civil szervezettől aki már többször hozzájárult a szakbizottságunk munkájához, a DROA szakbizottság munkájához, és most pedig meg szeretnék hallgatni az ön véleményét, ajánlásait azzal kapcsolatban, hogy mit tehetnénk annak érdekében, hogy jobban támogassuk az emberi jogi aktivisták munkáját. Ön a Frontline Defenders civil szervezet brüsszeli irodájának a vezetője, és kíváncsian várjuk, hogy mit fog mondani nekünk. Jó napot kívánok mindenkinek, köszönöm szépen, állnak asszony, hogy ismét lehetőségem nyílott arra, hogy az emberi jogi aktivistákról szóló EU iránymutatásokról beszéljünk. A mondandómat megkapták a dokumentumok között, ezt nem olvasom föl, hanem sokkal inkább azon kihívásokról szeretnék beszélni, amelyel az emberi jogi aktivisták szembenéznek. Hiszen tudjuk, hogy három aggasztó trend jelentkezik. Ezekről szeretnék beszélni. Egyrészt az államilag szponzorált ellehetetlenítési kampány, ahol az emberi jogi aktivistákat idegen eh, szívű külföldi ügynököknek állítják be. A másik lehetőség a nemzetközi finanszírozás beszűkülése, és ide tartozik a EIDHR finanszírozás is csökkenése, főleg az, az Orosz Föderációban van ez, illetve a ciber bizonytalan, elbizonytalanításról szeretnék beszélni. Itt a kormányok azon tevékenységéről beszélek, hogy igyekszenek a kritikus hangokat a webben elnémítatni, elnémítani, ellehetetleníteni és lehallgatni kommunikációjukat. Egyetértek azzal, hogy specifikus figyelmet kell fordítani a leginkább veszélyeztetette emberi jogi védők eh, helyzetére. Ezek az LMBT közösség tagjai, az ESC, tehát az e gazdasági, szociális és kulturális jogvédők, és persze a nők, végezetül, de nem utolsó sorban a távoli területen lévő emberi jogi aktivisták, akik távol vannak a fővárosi diplomáciai képviseletektől, és kívül esnek a figyelmünk homlokterén hogyan válaszoljunk ezekre a kihívásokra. Egyrészt el szeretném mondani, hogy mi milyen módon reagálunk. Nos, mi gyors segítségnyújtást biztosítunk, hotline-okat, forró drótokat tartunk fenn a, 20, a nap 24 órájában, illetve speciális intézkedéseket biztosítunk, programokat dolgozunk ki annak érdekében, hogy megvédjük az emberi jogi aktivistákat a támogatástól, a jogvédőket eh, a digitális biztonság és a személyes biztonság kérdéséről is eh, képezzük, és stressz eh, álló technikákat, vagy a stresszt jobban technikákat tanítunk nekik arra, hogyan éljenek együtt a stresszel. Az EU iránymutatások kapcsán pedig napi információval látjuk el az EU-t, a helyi delegációkat, illetve a tagállamokat és a tagállami nagykövetségeket évente kétszer. Field workshopokat, tehát helyi workshopokat hívunk össze, ahol a helyi aktivisták és az EU diplomaták találkozhatnak. És nemrégében fejeztünk be egy, egy kézikönyvet, melynek a címe Mit tehet az EU annak érdekében, hogy segítse az emberi jogi aktivistákat? Természetesen az EU iránymutatásait veszük figyelembe ebben a kézikönyvben. Ezt a kézikönyvet nyáron publikáltuk, és nagyon hasznosnak bizonyult már most is. Az EIDHR pénzügyi támogatását ki szeretném emelni, mind a hosszú, mind a kövé, közép vagy a rövid távú programok tekintetében. Az EU válasz nagyon fontos, mind az tagállami nagykövetségek, mind a delegációk válasz, válaszadása nagyon fontos, hiszen ők az első interfész, az első kapcsolattartó pont az emberi jogi aktivisták és az EU között. Rendszeresen tájékoztatjuk ezeket a nagykövetségeket eh, a különböző esetekről, múlt évben 150 ilyen esetről, és egy sor feedbacket, visszajelzést is kapunk, jó napot kívánunk, és azt reméljük, hogy ezzel hozzájárulhatunk ahhoz, hogy jobban megvédjük az emberi jogi aktivistákat, és az EU diplomaták is jobban azonosuljanak ezekkel a kérdésekkel. Nagyon fontosnak tartjuk az éves találkozók megszervezését, amelyet az EU delegációk szerveznek meg, az emberi jogi aktivisták, illetve a EU diplomatái között, és ennek a találkozók sorának a kapcsán kezdeményeztük az átmeneti eh, az, az átmeneti tartózkodó hely, vagy a védett tartózkodó hely létesítését szolgáló programot, mely most már jól működik, és melyről hallhattunk az előbb egyre ugyanakkor továbbra is nagyon nagy problémát jelent a távol, a fővárosoktól távol dolgozó emberi jogi aktivisták helyzete, sok nagyon nehéz őket megvédenünk. Melyek a kihívások és a feladatok, melyek előtt állunk? Egyrészt a válaszok, melyeket kapunk, gyakran sztereotíp válaszok, és úgy tűnik, hogy nincsen megfelelő információ, nem már rendelkezésre kellő információ. Másrészt a gyakran formalizált az EU segítségnyújtása, és a segítségnyújtás gyakran preventív. Mondok egy példát. példát. Volt egy ilyen field workshop, egy ilyen helyben megszervezett workshop, ahova meghívtam a diplomatákat, ahol egy eset tanulmányról vitáztunk, amely egy női emberi jogi aktivistáról volt szó, akit veszélyeztettek, hogy lesz tartóztassák. Nos, egyetlen egy EU diplomata se jött el. Mi több? Ez egyik azt mondta, hogy az EU-nak várni kell addig, amíg letartóztatják ezt az aktivistát. Azaz tehát, hogy a diplomaták körében gyakran még nem tudnak eleget arról, hogy mit lehet tenni preventív módon. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a field levelen, tehát a nagykövetségek szintjén is megismertessük az EU iránymutatásait a diplomatákkal. És ezt próbáljuk azzal is segíteni, hogy információkat gyűjtünk be az EU munkája, az emberi jogi aktivisták munkájáról, és erről tájékoztatjuk a nagykövetségeket. Gyakran mondom, a nagykövetségek munkatársai nem tudják, hogy mit tartalmaznak az iránymutatások. Sok minden függ a nagykövetség munkatársainak és a nagykövet, illetve a delegáció vezető személyes elkötelezettségéről. Hogyha megváltozik a munkatársak összetétele, gyakran megváltozik az emberi jogvédők mellett való kiállás szintje is. Gyakran az tagállami nagykövetségek az EU delegációra mutatnak, hogy ez az ő feladatkörük, az EU delegáció pedig joggal mondja azt, hogy az ő feladata csak koordinatív feladat. Múlt hónapban a, egy másik workshopon az EU delegáció képviselője azt mondta, hogy az EU vonatának sebességét a leglassabb tagállam sebessége határozza meg, és ez vonatkozik szerinte az emberi jogvédők védelmére is. Öm, sokszor az emberi jogi aktivisták politikai támogatásra számítanak, Márpedig eh, az egyes tagállamok részéről gyakran hiányzik a kiállás szám szándéka. Például akkor, amikor, eh, és most júliusban az EU-GCC um, miniszteri tanács eh, ülés tartják meg, de attól félünk, hogy nem fognak felszólalni kellőképpen az emberi jogi aktivisták érdekében, hogy ne veszélyeztessék ezt a találkozó sikerét ha egyirányú kommunikáció, akkor ez bizony gyakran frusztrációhoz vezethet eh, az emberi jogi aktivisták körében, és gyakran felmondják a kapcsolatot velünk, hiszen úgy látják, nem kapnak elég segítséget. Végezetül pedig. Az emberi jogi országstratégiák eh, felismeréseit nem eléggé adják át a helyen dolgozó munkatársoknak, és ezért nincs elég lehetőség arra, hogy eh, célra szabott, célirányos és hatékony intézkedéseket alkalmazzanak. Végezetül pedig hét kulcs ajánlásunkkal szeretném befejezni. Az egyik ajánlásunk, az első ajánlásunk az take action, take action. Mindenképpen uh, aktivizáljuk magunkat. Másrészt növeljük a láthatóságunkat, és erősítsük meg az emberi jogi aktivisták legitimációját ezáltal, ezt az EU képviselők, az EU missziók, vagy akár az európai parlamenti képviselők is megtehetik harmadsorban. A veszélyeztetett emberi jogi aktivistákat határozottabban védjük, különösen a távoli területeken dolgozókat, azért, hogy igazi védelmet biztosítsunk számukra. Negyed sorban szisztematikus visszajelzést vagy feedbacket alkalmazzunk a megtett intézkedésekről, 5. Egy átfogó oktatási programot dolgozunk ki az EU iránymutatásairól, melynek felismeréseit az EU kapcsolattartóihez is juttassuk el. Annak érdekében, hogy szisztematikusan és intézményesített legyen a visszacsatolás. Hatodsorban az emberi jogi országstratégiák eredményeit osszuk meg a helyi aktivistákkal, hetet sorban a temporary shelter intézményét erősítsük meg, tehát az átmeneti védelem intézményét, a, és a specifikus veszélyeztetettségekre hívjuk fel a figyelmet, és magyarázzuk meg a EU nagykövetségé és konzulátusai számára a sürgősségi vízumok kiadásának folyamatát. Nincsenek egyszerű megoldások, erről Petrik is beszél, de nagyon fontos, hogy bizonyos emberi jogi aktivisták esetében nagyon gyorsan járjunk el, akár egy nap alatt adjunk nekik vízumot. Emlékszek például egy olyan holland emberi jogi aktivista nőre, aki 6 hét alatt kapott vízumot, és ez alatt akut életveszélynek volt kivéve. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Forrest úr, ezeket a világos ajánlásokat. A vita utolsó körében még arra is rákérdezek önnél, hogy amikor az EU segíti az emberi jogok aktivistákat, akkor hogyan lehet még jobban action-drivenné, tehát eh, nem eredményorientáltá, hanem akció, cselekvés orientáltá tenni, hogy ez mit jelent pontosan, hiszen ezt a kategóriát használta. Nos, most pedig megadnám a képviselőtársaimnak a szót, hogy tegyenek fel kérdéseket, éljenek észrevételeikkel. Hát talán én kezdem, és megragadom egyből a szót. Rén úr, az ön hágai munkája során Az EU delegációk, az egyes országokban dolgozó EU delegációk küldtek-e önhöz emberi jogi aktivistákat? Illetve mi történik akkor, ha nem csak az emberi jogi aktivistát kell kimenteni az országból, hanem az egész családját is hosszabb időre, milyen tapasztalataik vannak a nemzeti adminisztrációkkal, milyen támogatást kapnak a tagországokban? Van egy kérdésem. Forrest úrhoz is. Azt mondja, hogy a munkájában, munkájukban az államilag szervezett ellehetetlenítési kampányokkal is foglalkoznak. Nos, a Google és más cégek új döntése során megváltoztatták a politikájukat, miszerint, hogyha egy politikust vagy egy emberi jogi aktivistát hírbe hoznak egy ilyen kampányjal, a, a Google ezeket a híreket leveszi a találati listájáról, illetve más szociális hálózatok, és kérdezem tehát, hogy ezen technológiai változások megjelennek ez önök munkájában. Aztán az internetbiztonságról a szedés kollégákkal is eszmét cseréltünk, mi szerint, hogy az ex, EU exportpolitikájában hogy lehet megakadályozni azt, hogy az internetes technológiát visszaélésekre használják, például kihallgassák az emberi jogi aktivisták kommunikációját, vagy lehallgassák hogyan lehet, erről vitáztunk, tehát a szedés kollégákkal, hogyan lehet megakadályozni tehát azt, hogy az aktív cenzúrát alkalmazó országokba eljusson ez a technológia. Jelenleg, ha jól értem, egyszerűen csak be kell jelenteni a bizottságnak ezen a dual use vagy kettős felhasználásra alkalmas technológia exportját ezekben az országokba, de a bizottságnak nem kell engedélyt kiadni erről. Az volna talán a célra vezető, hogy egy olyan kötelezettséget írjunk elő, melynek során a cégek, az exportáló cégek be kell, hogy bizonyítsák, hogy nem használható kettős módon ez a cél, ez a technológia. És Lenokman úr beszélt arról, hogy milyen fontos, hogy kiképezzük az emberi jogi aktivistákat, a jogvédőket, például a ciberbiztonság kérdésére. Kérdezem, hogy az EIDHR tehát a demokrácia és emberi jogot támogató eszközből kérnek-e támogatást az ilyen képzésekre az emberi jogi aktivisták? És van még egy kérdésem a tartsólyomban. Ezt is Lenomár úrnak tenném föl illetve Viszocki úrnak az EIS részéről. Jelesül, koordinálják-e az emberi jogvédők munkáját, illetve az ő támogatásukat az Európa Tanácsi munkával, hiszen például azon kollégák, akik a keleti szomszédság politikában dolgoznak, számukra lehet fontos az, az e, Európa Tanácsával együttműködés. Kielni asszony. Köszönöm. Inkább a külszolgálathoz és Lenorman úrhoz intéznék kérdéseket. A a sürgősségi támogatásban részesült emberi aktivisták földrajzi és egyéb megoszlásáról vannak -e információk, illetve a szakszervezeti vezetők, illetve a gazdasági szociális jogok védői milyen védelemben részesülnek, akik üldöztetéstől félhetnek. A másik a, az utánkövetés kérdése az emberi aktivistáknál, ugyanis úgy tűnik, hogy az Európai Unió részéről a follow-up, az utánkövetés nem kellően szisztematikus, például Kirgizisztánban, Kínában. Következő kérdésem az emberjogi párbeszéd keretében felmerül az, hogy mit tesz a külszolgálat az egyes esetekről kapott információval, illetve hogyan osztja ezt meg tagállamokkal, illetve az Európai Bizottsággal, és megosztja azt, az, ami történik, hogyan követik. Az emberi stratégia igazából nem közjog, nem teljesen nyilvános, tehát eh, pontosan ezért ez a fajta információ hiány vagy eh, információ megosztás problémás eh, lehet. Köszönjük, Verzsi asszony következik. Merci, euh, Madame la Présidente, merci à euh, nos orateurs. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm a meghívott vendégeknek, Nagyon érdekes dolgokat hallottunk tőlük. Forrest úrhoz fordulnék elsőként. A többségünk e, számára nem volt igazán meglepő, hiszen a mi szakbizottságunk, a bizottságunk szorosan figyelemmel követi ezeket az eseményeket. Az Európai Parlament ajánlásai jó lenne, hogyha néha gyakorlatban nagyobb mértékben megjelennének. Mindannyian találkoztunk már ilyen emberekkel. Mindannyiunkhoz fordultak már segítségért eh, ilyen emberügyi aktivisták, akik például nehezen jutnak eh, vízumhoz, eh, végső szükség esetében is. Gyakran a nagykövetséghez, konzulátushoz fordulnak. A sürgősségi víza és az emberjogi stratégia vagy védelem kérdése igen gyakran problémás, ezt mindannyian tudjuk. Néha szinte ismeretlen fogalom ez. Ezért olyan fontos, hogy a tanács és a bizottság ne csak szavakkal, hanem tettekkel, konkrét tettekkel is megmutassa, hogy mit kívánunk tenni, és ezek megérdemlik eh, eh, ezek az emberek azt, hogy komolyan vegyük ezt a kérdést, és hogy az Európai Unió mindentől tehetőt megtegyen. az Európai Unió helyi képviselői, illetve a tagállami eh, nagykövetségek közötti eh, viszony néha eh, nem problémamentes, hiszen mégiscsak a nagykövetségek vagy konzulátusok adják ki a vízumokat. Fontos, hogy az Európai Unió gyakorlata, vagy, vagy a szavai a tagállamok általi tettekre váltassanak, hiszen ezen a téren igen komoly tenni valóink vannak, világszerte segítenünk kell eh, az jogi aktivistákat, főként a legtávolabbi régiókban, a legkonfliktusosabb régiókban, a legveszélyeztetettebb, leg, eh, az üldöztetésnek leginkább kitett országokban nagyon fontos, hogy az intézmények képviselői és a tagállamok képviselői valóban meghallják eh, hívó szavunkat, és tegyenek valamit. Hiszen harcolunk, harcolunk az emberi jogokért, konkrét eh, válaszokat, eh, tetteket várunk, gyakran nem ez a helyzet sajnos. Köszönjük, Verzsia asszony, végezetül nem van Tőkés úr. Madame Csél, kedves vendégek, guests. uh Csósiszku Romániájában éltem fiatal koromban, és emlékszem, hogy milyen nehéz volt megszólalni. Egy kezemen meg lehetett számolni a 80-as években, hogy hány diszidens van, hányan mernek kiállni a diktatúra ellen éppen ezért ebből kiindulva én most nem is az emberi jogvédőkről beszélnék, hanem, hanem arról a pszichológiai gátról, amely megakadályozza sok helyen a, az embereket, hogy kiálljanak az emberi jogok mellett. Tehát nem is lesz belőlük emberi jogvédő, mert akkora a félelem a megfélemlítés a társadalomban, hogy inkább hallgatnak. Például nálunk Temesváron az volt a döntő lépés a, az én református protestáns gyülekezetemben, ezt így fejeztük ki, hogy, hogy a, a hallgatás falát le kell dönteni. The demolition of the wall of silence hallgatás falát le kellett, át kellett törni. És én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan közösség, kisebbség, emberi jogaiban sértett közösség van, amely, amely még mindig mélyen hallgat. Tehát ezért is nagyon örvendek ennek a a guidelinesnak, a, annak idején a Hauttal asszonynal is együtt dolgoztunk ezen a, az irány, ezeken az irányelveken. Nagyon fontos, hogy bátorítsuk a, a, a hallgatag embereket, hogy emberi jogi aktivisták álljanak elő és tudatosan vállalják ezt a feladatot. Én gratulálok eh, ehhez a kiadványhoz Bennett eh, asszonynak, és eh, nagyon nagyra becsülöm azt a munkát, amivel önök bátorítják a világ távoli részén is félelemben, elnyomatásban élő embereket. Thank you, Mr. Tökés, for your statement. Köszönjük, Tőkés úr. Most pedig a külszolgálat részéről Vizacki úr következik, aki, ha jól tudom, arról beszél majd, hogy a külszolgálat mit tesz a delegációkon, azaz az EU nagykövetségeken, illetve Brüsszelből hogyan koordinálják ezt a munkát, illetve hogy milyen eszközökkel tudják az emberi jogi aktivisták munkáját segíteni. És a Verzsia asszony által felvetett kérdésekről is talán tudna egy pár szót szólni. És kérem, hogy tegye ezt röviden, ne túl gyorsan. És végzetül a meghívott vendégeink maximum 4-5 percben válaszolhatnak majd. Hiszen ennyibe bele kell férjenek válaszok. Viszocki úr. Madame Chair. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Szerettem volna megköszönni az összes felszólalónak következtetéseit, ajánlásait. Természetesen megszíveljük a tanácsokat, tudomásul vettük a hallottakat, és röviden visszatérnék néhány megjegyzésre. Nem szeretném a politikai pillért most részletezni, illetve azt, hogy mi mit teszünk. Hiszen szerintem közismert. Nagyon aktívak voltunk abban a tekintetben, hogy egyedi eseteket hagyományos diplomáciai eszközökkel kezeltünk. Ragib Najab, Abdil Habib Kawaja esetére utalnék itt. Nagyon aktívak vagyunk multilaterális tekintetben is, tehát például az ENSZ emberi jogok védelmére vonatkozó egyezményének terjesztésében, és így tovább. Hogyha most visszatérek arra, hogy mi történt, illetve milyen ajánlásokat hallottunk ma, akkor Nielsen képviselő esetére térnék vissza, tehát az egyéni esetek kérdésére. Természetesen nagyon lényeges a, az egyéni esetek kérdése, a bilaterális megbeszéléseken, tehát nem csak emberi jogi dialógusok során. Nagyon gyakran egyéni esetek listájával lépünk fel. Tisztában vagyunk vele, hogy ez nem jelenti azt, hogy a partner ország azonnal reagál az agályainkra, de nagyon fontos az, hogy eljuttassunk egy üzenetet, hogy figyelemmel kísérjük az adott esetet. Tisztában vagyunk vele, hogy van mit javítani. Főleg az egyéni esetek utókezelését. És februárban úgy döntöttünk, hogy megbízzuk a külügyi szolgálatot azzal, hogy hozzon létre egy mintalistát, és az EU delegációk ezt a listát magukkal viszik az érintett országokba, és így megnézheti konkrétan, hogy mi történik az esetekkel, milyen utó, visszhangjuk utó kezelésük van. És a tanács titkársága egy számítógépes rendszerben tartott, ezért voltak problémák az adatokkal, tehát nem működött tökéletesen. Éppen ezért a delegációkhoz juttattuk át ezt a feladatot. Másodszorban azt jegyezném meg, hogy az Európa Tanács keretében is lehetséges a munka, tehát főleg itt az Emberi Jogi Bizottság aktív, az emberi jogi aktivisták tekintetében nagyon jó munkakapcsolatban állunk a megfelelő egységgel. Legalább kétszer-háromszor találkozunk évente. Két hét múlva Varsóban találkozunk majd az EBSZ égisze alatt. Szükségtelen említeni, hogy a Európai Emberi Jogi Bíróság az emberi jogok védelmének leghatékonyabb szerve az egész világon. Ami az emberi jogi aktivisták vízumát illeti, vízumpolitikáját, itt mindenképpen szükséges a gyorsított vízumeljárás. 2010-ben már voltak ilyen irányú kísérletek, hogy az emberi jogi aktivisták külön kategóriát képviseljenek a vízum kérelmezők között, hiszen nekik nagyon sürgősen szükségük van a vízumra, és ezt a konzuli osztályoknak is tudniuk kell. Azonban néhány tagállam minisztériuma, ez nem működött. Tehát néhány tagállam minisztériumának köszönhetően ez nem működött. Most tudjuk, hogy aktívabbaknak kell lennünk a konzulátusok informálásában olyan emberek esetében, akiknek szüksége van sürgős vízumra. Ami pedig az emberi jogi stratégiákra vonatkozik, amennyire tudom, de én nem vagyok ezért közvetlenül felelős, tehát koordinálom. Volt vita. Tehát itt az, az emberi jogi ország stratégiákat nem publikáltuk teljes egészükben, de ezeknek a leglényegesebb pontjait. Nem tudom, hogy ez a döntés megszületett-e. Hiszen volt egy ilyen elképzelés, hogy összefoglaljuk az ország listá, országpolitikákat. Teljes mértékben osztom azokat az agályokat, amelyek az iránymutatók helyi végrehajtására vonatkoznak. De egyidejűleg örülök, hogy jobb számokat látunk a diplomaták reakció készségében, tehát hogy az NGO-k riadójára gyorsabban reagálnak. Most pénteken fogunk egy ilyen iránymutató jegyzékről beszélni az EU diplomata testület számára, hogy hogyan hogyan kérjenek támogatást az emberi jogi aktivisták számára. Ez, ez egy nagyon gyakorlatias útmutató lenne. Tehát valószínűleg még a nyár előtt kiküldjük majd a diplomatáknak ezt a jegyzéket. Szerintem ez lenne az egyik legaktuálisabb eset, aktuálisabb eset, amely felmerült az utóbbi időben. Köszönöm szépen. Köszönöm, Viszacki út. És most van egy gyors, utolsó panelünk, Forest úr. Köszönöm. Megpróbálok válaszolni a kérdésekre. És mi főleg gyakorlatilag foglalkozunk az emberi jogi védőkkel. Tehát voltak kampányaink Google-on is, és lehetnek formális kapcsolatok is, de a többi NGO-val és a többi partnerünkkel együtt a cyber biztonsággal is foglalkozunk. Így esetleg befolyásolhatjuk a nagy cégeket is. De mi egy lentről építkező projekt vagyunk. Vannak természetesen problematikus országok, ahol EU cégek működnek. Tehát nem foglalkozunk konkrétan ezekkel, de léteznek ilyen önszabályzó kódexek. Tehát, hogyha bizonyos termékeket eladnak, mondjuk a cyberterrorizmus ellen, és ezeket gyakran kritikus hangok elnémítására hasznosítják. Karen, is fordulok, hogy az eredményorientált munkát kell folytatni. Nagyon fontos az EU akciói hatásának figyelemmel kísérés. Éppen ezért várunk a visszacsatolásra, várunk a pozitív hatásokra, a EU politikájának a kihatásaira. Tehát nagyon fontos hogy milyen a politikai mm, dimenzió, és milyen a politikai akarat. Ha nincs akarat, akkor nincsen hatás. Tehát, hogyha van, akkor viszont az új iránymutatókkal igenis különbséget érhetünk el, és jó példáink is van. Azonban soha nem, soha nem fogják bevallani, hogy azért engedte ki a börtön mondjuk egy aktivistát, mert az EU ajánlásait betartották. Harmadsorban itt a hatás tekintetében is most bele kell néznem a jegyzeteimbe. Na, majd visszatérek később. A vízum kérdés. Elnézés itt van. Tehát a harmadik, ez egy fontos pont, hogy eh, a kormányzatok foglalkoznak-e az Európai Unió politikájával, és néha az Európai Uniónak kell felvetni az eseteket az egyszerűbb országokkal, de a legbonyolultabb helyeken, Oroszországban, Kínában nagyon nehéz, hiszen nem törődnek az esetekkel. És az Oroszországgal, Kínával folytatott emberi jogi párbeszédnek nagyon síralmas eredménye van. Tehát itt nem lehet sokat elvárni. Itt napi egyedi esetekre kell koncentrálnunk, hogy eredménnyel járjunk. Végezetül pedig áttérek a vízumpolitikára. Itt igazából ez egy óriási jelentőségű kérdés, nem könnyű. És szeretnénk tapasztalatot gyűjteni az emberi jogi aktivistától, hogy hogyan kaptak vízumot, hogyha megkapták. Köszönöm. Köszönöm. Rein úr. Amikor az EU delegációk ezeket az eseményeket említik, hát én nem, nem emlékszem olyanra, hogy az európai delegációktól kaptunk volna valamilyen jelzést. Tehát, hogy a családtagok jöhetnek. Igen, van olyan, hogy jönnek a családtagok együtt az emberi jogi aktivistával, ez lehetséges volt. De ez ismét átvezet a külügyi szolgálat kommentárjaira, vízum kérdés, a holland külügyminisztérium szeretné meggyőzni a belügyminisztériumot, hogy adjon ki vízumokat. Tehát nagyon aktívan kell a külügyminisztériumoknak fellépnie, hogy meggyőzze a belügyminisztériumot, hogy szükséges a vízum gyors kibocsátása. Tehát ennyi nekem. Köszönöm. Le Noman où Merci. Euh, D'abord sur la cybercensorship. Euh, oui, effectivement, c'est quelque chose. Köszönöm, kezdeném a kibercenzúrával, ez nagyon fontos. A non-disconnect stratégia foglalkozik ezzel. Valóban az internet cenzúra ellen próbáltunk felépni. A képzés, a civil szervezetek képzése volt az első eszköze ennek a fellépésnek. Bizonyos, tagállamok, bizonyos országokban, például Szíriában a kibercenzúra elleni program folyamatosan folyik. Persze ezek viszonylag szűk programok. A regionális mechanizmusokkal való együttműködés terén A legtöbbször a regionális mechanizmusokkal igen nagy az együttműködés lehetősége. A small grant, tehát a kis mértékű visszanemtételő támogatások profiával kapcsolatban nincsen ilyen profilunk tulajdonképpen a szakszervezetek, szakszervezeti jogokért küzdőket támogatjuk, például Kolumbiában, Kambodzsában. Vannak projektjénk, amelyek kifejezetten a szakszervezeti aktivistákra koncentrál. Megpróbáljuk ezt megerősíteni. Gyakran más programokkal keveredik, de Kolumbiában valóban nagyon komoly a helyzet. A vízumhelyzettel kapcsolatban Szerintem újra nyithatjuk ezt a kérdést, miért is ne? De ennél többről van szó, ahogy azt kollégám is említette. Az intézmények viszonylag gyorsan eh, elfektették ezt a vitát a vízum politika megütéssével kapcsolatban. A City Shelterhez eh, kapcsolódóan lehetne. Miért ne próbálnánk meg ezt újra? Romániával kapcsolatban tőkés úrhoz fordulok. ma Líbiában van egy projekt, amelyet egy temesvári civil szervezet folytat, és megaziban pontosan azt próbálják elérni, hogy az emberjogi aktivistákat meg tudjuk szólítani, hogy ezeket megtaláljuk. Köszönöm, mennyit szerettem volna röviden elmondani. And finally, Madam Bennett. Thank you, Madam Chair. Uh, Köszönöm végzető Bennett asszony. How the EU could be arról a kérdésről, hogy az EU hogyan lehet inkább akció vagy fellépés orientált. Nos, arra egy példát, hogy hogyan, milyen taktikát lehet alkalmazni annak érdekében, hogy a távoli régiókban dolgozó aktivistákat megvédjük. Mexikóból volt egy példa, amely ezt mutatta meg, hogy a tagállami missziók az ország területét felosztották egymás között, az egyik nagykövetség munkatársai az egyik régióért feleltek, illetve az ott lévő emberi jogvédők védelméért feleltek. Ezzel a taktikával sikerült információt szerezni, és aktívabban megvédeni az emberi jogok aktivistáit az ilyen nagy területű országokban. Ráadásul ezt a munkát dokumentálták, és ilyen módon, amikor új diplomaták jönnek a misszióra, vagy a nagykövetségre, betekint, be tudnak tekinteni munkába. Nagyon fontos tehát, hogy az EU iránymutatásait jobban megfeleltessük az új emberi jogi stratégia kereteinek. Vannak például ezt a célt szolgáló éves képzéseink, amelyeket diplomatáknak kínálunk, és nagyobb hangsúlyt fektetünk az EU éves emberi jogi beszámolójára is. Azt tartjuk nagyon fontosnak, hogy az iránymutatások a folyamat lényegét képezzék, hiszen az emberi jogi aktivistákat mindig valami és fajta emberi jogi kezdeményezés során védik meg. Köszönöm. Köszönjük szépen minnyájuknak a ajánlásaikat, javaslataikat, felvetéseiket. Ahogyan már bevezetőmben mondtam, igyekszünk az önök felvetéseit megszívlelni, és igyekszünk persze a nemzetközi szinten dolgozó EU delegációk számára is tovább nézem felismeréseket. Köszönjük szépen! Napirendünk utoljáról utolsó pontjára térünk rá, illetve a mai délelőtti napirend utolsó pontjára. Üdvözlöm szeretettel Bettina Musaid asszonyt, aki az EU jemeni képviselője. Most pedig az emberi jogok jemeni helyzetéről és a politikai helyzetről cserélünk eszmét. Nagyon jókor, hiszen egy évvel ezelőtt, 2012. május elején egy eh, delegációt küldtünk el szakbizottságunkból Jemenbe, Haut és Préda kollégák és én magam jártunk Jemenben, és itt informálódtunk a civil társadalom működéséről, illetve találkoztunk ellenzéki politikusokkal, minisztériumi képviselőkkel, közszolgákkal, köztisztviselőkkel, tehát Szánát látogattuk csak meg, a fővárost, hiszen meglehetősen borulékony helyzet volt tavaly még Szanában. Lehetőségünk nyílt arra is, hogy Ban ki által elküldött ENSZ koordinátorral találkozunk, aki igyekezett békés átmenetet biztosítani, hiszen Szaleh elnök nagyon hosszú ideig volt hatalmon, a korábbi elnök, és a küldött, az ENSZ küldött az öbölmenti együttműködési tanács segítségével egy békés átmeneti programot dolgozott ki, amely ugyanakkor fenntartható változásokhoz vezet foglalkoztunk a fogvatartottak helyzetével, jártunk egy börtönben a városban, és beszéltünk olyan kiskorúkkal, amelyek, akiket halára ítéltek, informálódtunk a nőjogokról, a gyermekek jogairól, tehát nagyon széles körű programot bonyolítottunk le. Azóta, hogy visszatértünk a delegációs útról, írásban vettük fel önnel nagykövet asszony a kapcsolatot, megkérdezve, hogy az kivégzések helyzete hogy áll a kiskorúak terhére, vagy a kiskorúk ellen elkövetendő kivégzések is. Nagy örömmel fogadtuk a hírt, hogy az egyes területeken pozitív változások történtek, mind a belpolitikai stabilitást illetően, mind a, tekintet, a tekintetben, hogy az emberi jogok pozitív helyzetben vannak. És örömmel hallottunk arról is, hogy az öbölmenti együttműködési tanács júniusban napirendre tűzi ezt a, a jemenni helyzet kérdését, nagyon fontos ez. Fontos rendi pont lesz ez az öbbenment együttműködés a tanács kérdésén. Nagykövet asszony, először is szeretettel meg szeretném köszönni önöknek a meghívást, és köszönöm, hogy ilyen kitartóan érdeklődnek a jemeni helyzet iránt. Mindig újra örömmel látom, hogy milyen sok nő van jelen ebben a munkában. Valóban szint kell vallanunk. Jemen egy olyan ország, ahol a nő jogok, az egyenjogúság a legalacsonyabb szinten áll, az egész világon az egyik legrosszabb helyzetben vannak a nők itt, és éppen ezért fontos, hogy mi is világosan síkra szálljunk. Most pedig angolul szeretnék beszélni azért, hogy a tolmácsolás nélkül is jól érthető legyek. Köszönöm. Először is szeretném üdvözölni ezt a lehetőséget. Az uniós tagállam nevében is, akik képviseltetik magukat szánában az az érzésünk, hogy az Európai Parlament emberjogi aktivitása sokat segített az Európai Uniónak a hely, ott helyben. Az Európai Parlament látogatása mind számunkra mindig öröm, hiszen ez csak erősíti az üzenetet, erősíti a helyzetünket. Ez nagyon sokat segít eh, a nemzeti párbeszédben és általában segíti azt, hogy szabályalapú megközelítést alkalmazzunk. Az Európai Parlament nagyon jó, hogy a fiatalok halálbüntetéssel kapcsolatban milyen határozott álláspontot foglalt el. A nemzetközi emberjogi szervezetek is figyelme követik ezt. A Human Rights Watch nemrég adott ki egy jelentést ezzel kapcsolatban. Nagyon fontos, hogy fáradhatatlan együttes erőfeszítéseinket hajtsuk végre az UNICEF-fel is, illetve az ENSZ különböző szervezeteivel is, azért, hogy egyre inkább, és az, ennek eredményeképpen elriasztottuk a hatóságokat attól, hogy a kiskorúak, ter, kiskorúk elleni halálbüntetést el végrehajtsák, de válaszolok majd az irányú kérdéseikre, hiszen meglehetősen aktív voltam ezekben a kérdésekben, és a későbbiekben szívesen számolok be mindenről. Az Európai Parlament érdeklődése a potenciális változások idején jelentkezett, különösen most, hogy a Nemzeti Párbeszéd konferenciája elkezdődött, áttekintik az alkotmányt, új alkotmányt fogadnak el, és így megkezdődött választások is lesznek, és megkezdődött az alapértékek vitája. Én, az én hozzáállásom az volt, hogy mind az igazságügyi miniszterrel, mind a külügyminiszterrel találkoztam annak érdekében, hogy az emberi jogok helyzetének fontosságát kihangsúlyozom Jemenben. Tárgyaló partnereim gyakran defenzívek, vagy pedig azt mondják, hogy értékeink különbözőek, néha pedig meglehetősen relativista megközelítést alkalmaznak, mondván, a világ biztos megérti, hogy Jemenben nagyobb problémák vannak, amelyekkel foglalkozni kell, mint ezek a kicsiny emberi jogi problémák. Ezt a problémát pedig meg kell haladnunk ebben a kontextusban, ebben az összefüggésben. Az emberi jogokat minden egyes felszólalásomban, tárgyalásom során a figyelem középpontjába állítom, helyezem el. Hangsúlyozva, hogy a békés társadalom kiépítéséhez elengedhetetlen az emberi jogok tiszteletben tartása. Hogyha Jemen az erőszakos konfliktusok ördögi köréből ki akar keveredni, az emberi jogokat tiszteletben kell tartani. Mindez persze szélesebb körű stratégiai veszélyekkel is járna, hiszen um, egy nagyon sokszínű populáció lakja a Jement, és sokfajta feszültség is megosztja az országot. De hadd szóljak először néhány pozitív fejleményről, olyan fejleményről, amelyek kihatnak az emberi jogok helyzetére is. Van itt egy-két terület, például az óvatos optimizmus, optimizmusra van okunk a gender vagy a társadalmi nemek tekintetében. Nagyon fontos, hogy a társadalmi nemek kérdését az alkotmány reform során is figyelembe vegyék. Mi több, a jemeni nők is komoly harcot vívtak, hiszen nagyon határozottan az forradalom alatt 2011-ben megmutatták, hogy ők hallatják a hangukat, és hogy nem lehet őket figyelmen kívül hagyni. És ez megmentett, meglepte a jemeni közvéleményt is, hogy a nők milyen nagy kvótával képviseltetik magukat a nemzeti párbeszédben, és hogy mennyire síkra szállnak a szabályok által szabályozott megközelítés mellett, illetve jogbiztonság mellett. Úgy gondoljuk, hogy a korai kényszerházasság kérdését is azáltal lehetne szabályozni, hogy a 18 éven aluliakat kiskorúnak tekintenek Jemenben, és megtiltanak a házasságot. De hát világos, a jogreform, a jogi reform nem elegendő, hanem a végrehajtást is biztosítani kell. Nagyon fontos ezen felül, hogy a kiskorúakra kiszabott halálbüntetés ügyében, illetve a kiskorúakat sújtó igazságügyi büntetések tekintetében is előrelépést érjünk el. Amikor így azt mondom, hogy sok ügyben pozitív eh, változások tapasztalhatók, akkor arra is gondolok, hogy egy sor civil szervezet jött létre, melyiket a kormány elismert. Ez pedig egy óriási változás a korabbi évekhez képest, amikor a emberi jogi szervezeteket nem jegyezték be, főleg azokat nem, akikről azt gondoltak, hogy ellenzéki pártokkal uh, fújnak, húznak közös irányba, vagy dolgoznak együtt, és igyekeztek a civil szervezetek munkáját minden módon gátolni és akadályozni. Van tehát egy-két reménysugár, de az emberi jogok helyzete jelentősen nem vált változott meg, például az önök látogatásával összevetve, vagy pedig a tagállamokkal közösen mi is készítünk egy emberi jogú beszámolót, és ez nem mutat igazi változásokat. A jelenlegi kormány, a Nemzeti Egység kormánya pedig úgy értelmezi magát, hogy csak ügyvezető kormány, amely nem készít elő nagy reformjavaslatokat, hiszen Ezeket majd az új választási rendszerben megválasztott új kormány hajthatja végre, úgy értelmezi magát, tehát ez a kormány nincs is erre mandátuma. A nemzetközi közösség természetesen a jelen kormányjal tartja fenn a kapcsolatot, és arra ösztönzi, serkenti őket, hogy ne várjanak a reformjavaslatok beterjesztésével, különösen azokkal nem, amelyeket, amelyeket az ügyvezető kormány is beterjesztett. Jemen vállalta az emberjogi normák betartását, ez kivételesebben a régióban, sőt, Jemen volt az első, aki a nemzetközi emberjogi eszközöket ratifikálta, és az ENSZ-nek is jelent rendszeresen jelenti a helyzetet, a, az egyetemes periódikus vizsgálatban is részt vesz. Az icc a Nemzetközi Büntető Bíróság ratifikációja azonban nem történt meg. Részletekben most nem mennék, de végig sorra venném, hogy milyen területeket vizsgáltunk. Jemennel kapcsolatban a, a legaggasztóbb a halálbüntetés, a kínzás, a börtönökben tapasztalt feltételek. Egy vidéki városban jártam börtönökben, több alkalommal is. A börtönből szabaduló fiatalok társadalmi újraintegrációja nem megoldott, hát igencsak aggasztó dolgokat tapasztaltam. A véleménynyilvánítás és a tájékoztatás szabadsága vagy sajtószabadság a régió országaival összevetve nem olyan rossz a helyzet, de sajnálatos módon az egyes riportereket, újságírókat rendszeresen elhallgattatják, teszi ezt a kormány és más szereplők. Ezt természetesen folyamatosan figyelemmel követjük. Az Alanya déli ellenzéki ö, napilap 2008-as bezárását követően újraindulhatott. Ez pozitív fejlemény, a médiatörvény 2001-ről datálódik, amely értelmében a médiaszabadságot igencsak meg lehet nyírbálni, a cenzúra, eh, vagy öncenzúra ezért magas fokú. Árgus szemmel figyeljük a lelkismereti és vallásszabadság kérdését is alkotmányosan garantálják ezt, ugyanakkor a tolerancia eh, a kisebbségekkel szemben, vallási kisebbségekkel szemben igencsak csökkent a nemzeti párbeszédben. Most jött el a pillanat, hogy ne csak írásban, hanem a gyakorlatban is de facto érvényt lehessen szerezni a vallásszabadság alapvető jogának. A gyülekezési eh, szabadság ügyében itt az alkotmányban lefektetett jogok és a gyakorlatban tapasztalt eh, helyzet között igen komoly eh, különbség van. A gyülekezési szabadságot garantálhatja persze az alaptörvény, de február 21-én nyilván önök is hallották, hogy eh, Édenben nagy tömegmegmozdulások voltak, és igen, csak keményen csaptak le a kormányzati szervek, az állami szervek a tüntetőkre nincs felkészült rendőrség, nincsenek meg az eszközök, a mechanizmusok arra, hogy mit tegyenek a tüntetőkkel. Az emberjogi aktivistákat természetesen szorosan figyelemmel követjük, mi és a tagállam nagykövetségek. A női jogokkal kapcsolatban a nemzeti párbeszéd kontextusában óriási e, feszültség e, található például a, a, a törzsi szokások e, és az egyéb jogszabályok között. Van egy miniszteri rendelet, ami például a női nemi csonkításra vonatkozik, de hát ezeket a régi berögzült szokásokat nagyon nehéz megváltoztatni. Nagyon remélem, hogy Jemen Eh, javít a helyzet, jelenleg legutolsó helyen áll a nemzetközi eh, esélyegyenlőségi index alapján. Kiskorúak a fegyveres konfliktusokban, Hadi elnök úr decemberben egy eh, olyan rendeletet adott ki, amely jogellenessé teszi azt, hogy fegyveres csoportok, milicisták, miliciák kiskorúakat toborozzanak. Ne felejtsük el, hogy ezek a dolgok, amelyekről beszámolok, annak a kontextusában e, tekintendők, hogy a, e, a lakosság többsége szegény, e, alultáplált, a jemeniek többsége nem tud élni az élethez való jogával, hiszen egész egyszerűen ilyen körülmények között ez nem értelmezhető. Ez nem jelenti azt, hogy a többi jog luxusnak minősül, de az első számú feladatunk nekünk és a jemeni kormánynak az, hogy az emberek életszínvonalán, életkörülményen javítsunk. Mielőtt a kérdésekre, válaszokra áttérnénk, talán pár szót szólnék arról is, hogy én hogyan képzelem a jövőt. A nemzeti párbeszéden túl is nehéz eh, ez egyébként szeptemberre zárul le, az alkotmány módosítás ezzel párhuzamosan folyik, erről majd évszavazás eh, fognak kiírni, ami majd megmutatja, hogy elképzelhető-e egy új arcú, új Jemen. Mi a 2014. februári választások előtt aktívak kívánunk maradni, tartjuk magunkat Eh, ehhez a menetrendhez. Eh, két éves átmeneti időszak várható. De csak fokozatos eh, változások közelhetőek el, roppant hagyományos társadalomról van szó, a jogállamiságnak nincsenek mély gyökerei, az emberi erőforrások is igen csak hiányosak ahhoz, hogy javítsunk ezen a helyzeten, sajátos módon folyamatosan folyik a vita az országban arról, hogy az igazságszolgáltatást hogyan képzelik el. Igen kevés pénz van arra, hogy akkor az alkotmányos vagy egyéb jogszabályi intézkedéseknek érvényt szerezzenek. Hogy azt említettem, nagyon fontos számunkra és a parlament számára is, hogy elmondjuk újra és újra, hogy az emberi jogok eh, nem védelme, nem luxus, ez alapvető elvárás, és ez az egyik eszköz annak is, hogy a, az erőszaknak elejét vegyük. A jelenlegi helyzet a 2011-es felkelés eh, és a mm, ifjúsági forradalom után teljesen másképp állnak a jemeniek mostnál a kormányzás kérdéséhez. Átláthatóságot követelnek, elszámoltatható intézményeket követelnek, a jogállamiságon alapuló megközelítést követelnek. Ez következetesen újra és újra megjelenik a közéleményben. A nemzetközi közösségnek hosszú távon kell szerepet vállalnia, az ifjúság, a fiatalok nagyon fontosak a jemeni belpolitikában, a politikai üzeneteinket, támogatásunkat is erre kell eh, alapozni. Jó néhány projektet eh, folytatunk a demokrácia és az emberi jogok terén, önök is nyilván ezt tudják, de A nemzetközi közösségen elsősorban a G10-eket értem, a Zöbömenti együttműködési tanács az EU és p 5 a fiatalkorúakra kíróható halálbüntetés kérdése az UNICEF például próbálja újra és újra megközelíteni fordul újra és újra a jemeni eh, kormányhoz, érvek garmadáját sorakoztatva fel a halálbüntetés és a fiatalkorok halálbüntetése ellen, de ennek nem lesz messze menő hatása, kivéve, hogyha az intézmények, a jogállamiságon alapuló intézmények nem tudnak gyökeret verni. Egy közölménykutatás eh, végeztek a jemeni eh, közvéleménykutató egyébként viszonylag megbízható intézmény, azt kérdezte az emberektől, hogy mit gondolnak ezekről az intézményekről. Igen, csak szkeptikusak a helyiek. Az jogállamiságot garantáló intézmények elengedhetetlen előfeltételei annak, hogy Jemen az emberjogi kérdésekkel fenntartható hosszú távú megoldást találjon. A rendőrség ennek fontos eleme, az igazságszolgáltatás, a bíróságok szintén, mert egyébként az emberek jogáit nem lehet garantálni, hogyha a igazság szolgáltatás eh, részrehajlónak tekintik az emberek, és ha az valóban részrehajló. Ugyanakkor nagyon nehéz dolgunk van, hiszen nagyon nehéz feltételeket szabni egy olyan országban, ahol eh, ilyen általános és mély szegénység van. Politikai kötelezettségvállalásra van szükség az Unió részéről, a tagállamok részéről, és az Európai Parlament részéről is természetesen ez adja az egyik felét a megoldásnak, a másik felét pedig az, hogy fejlesztéspolitikai segélyekkel eh, szerzünk hangsúlyt szavainknak, céljainknak. Idén tavasztól a biztonsági eh, szektor reformja, a rendőrség reformja, a belügyminisztérium reformja az igazságszolgáltatás reformja, a stratégia és a segítségnyújtás központi célterületeivé váltak. A belügyminisztérium egyébként igen pozitívan reagálta az ez irányú megkereséseinkre, és látható politikai szándék van a politikai reformokra, egy új organigramot fogadott el, tehát szervezeti felépítési struktúrát a belügyminiszter, egy főfelügyelő foglalkozik majd a korrupció ellenes emberjogi, nőjogi kérdésekkel. Jó néhány elem, tehát azt mutatja, hogy Jemen komolyan gondolja, hogy kom, komolyan gondolja, amit mond, és valóban megoldást próbál keresni ezekre a problémákra, kérdésekre. Köszönöm szépen ezt a kiváló jelentést nagyon részletesen vázolta az emberi jogi témákat. De mielőtt átadom kollégámnak a szót, üdvözölném Hannan El Marit asszonyt a jemeni nagykövetségről, hogy részt vegyen a vitán. Haui túr van a listámon. Köszönöm szépen, elnök asszony. akik nem foglalkoznak Jemennel, azoknak az egy olyan ország, ahol a fejlődés összefügg az emberi jogokkal, a biztonsággal, és ennek mind kihatása van jelenre. Jelen nagyon fontos ország, és esetleg az emberi jogi albizottságnak is meg kellene látogatni Jement. Tehát nagyon sok emberi jogi téma volt mint például a női nemi szervek megcsonkítása, a sajtószabadság megnyírbálása. Tehát ezeket az eseteket mind-mind feljegyezték. Köszönöm. Mindig szeretnénk meglátogatni, ahogy korábban is látogatásokat tettünk ilyen országokban, és esetleg jövő februárban lehetséges lenne egy parlamenti delegációval megjelenni, és akkor megnéznénk a helyszínen és a helyzetet. Remélem, hogy hatékonyan segíthetünk majd a kollégáinak, és elnök asszonyunk Barbara úgy gondolom, hogy egy kis csapatot össze lehetne hozni Preta kollégával együtt, és nyomon követnénk azt, hogy mi történt az országban. Tehát én mindenképpen nagyon szívesen részt vennék ebben. Nagyon fontos a halálbüntetés megszüntetése, tehát hogy a fiatalokat nem ítélnek halálra, és ez nagy prioritás. Tehát szorgalmazok, hogy folytassa ezt a tevékenységet. Tehát mi történik ott a szabadság téren Kairóban. Tehát mi történik, hogyha tudja, akkor szeretnénk meghallgatni a saját szavaival, hogy mi a helyzet most. A biztonsági helyzetet tekintve nem utalt erre konkrétan, de szeretnék emlékeztetni rá, hogy köszönettel tartozunk a ön és kollégái munkájának a egy osztrák és két finn túsz kiszabadításáért, akik négy hónapig szenvedték a túszok létét. Tehát hálásan köszönjük a segítséget, gondolom óriási megkönnyebbülés a túszoknak és családtagjaiknak is, hogy megszabadultak a fogságból. És most a héten két dél-afrikait raboltak el. Esetleg eh, erről is hallhatnánk néhány szót. Ami a nemzeti díja párbeszédre vonatkozik, nem világos számomra, hogy hallgattam, hogy eh, mennyire optimista az előadónk a haladás tekintetében. Ami viszont eh, számomra érdekes volt, és szerintem mindjárt számára, hogy Jemenben ugyanúgy, mint az arab tavasz többi országában, a nemzetközi közösség is jelen volt. Nagyon sokan vettek részt itt az átmenetben, és milyenek az európai észlelések ebben a tekintetben? Néhányan azt mondanak, hogy a békés átmenet zajlik, néhányan nem látják annyira békésnek. De hát ezt is szeretném megkérdezni, és végezetül pedig a Guantanamo-i foglyokra kérdeznék rá az obamai moratórium kapcsán. Tehát még 86-tan vannak, és nem tudom, hogy ők vissza, tehát akiket elengednek, Jemenbe mennek-e, engedik-e őket Jemenbe, mennyire biztos a helyzetük, mennyire biztonságos, és az Európai Unió hogyan léphet fel ebben a tekintetben. Azon személyek esetében, akik elhagyhatják a guantamoi tábort úgy, hogy az emberi joguk sem sérüljön. Tehát ö, itt emberi lények laknak ezen a bolygón. Köszönöm, ezek lennek a kér. Köszönöm, Richard Préda úr. Merci, uh, uh, köszönöm, elnök asszony, köszönöm. Nagykövet asszony, hogy időt szakított ránk, és ellátogatott ide a szakbizottságunkba. Három kérdésem lenne önhöz. Az első, Az első egy Szelek ex-elnök ellen vizsgálatot folytatnak, ha jól tudom, a méltóság péntekevel kapcsolatban. Kérdésem egyszerű, nyomozást kezdeményeztek, ez a nyomozás a nemzeti párbeszédet befolyásolja -e majd, illetve a politikai megállapodást követően elfogadott immunitás törvényt. E, politikai instabilitáshoz vezethet-e ez a vizsgálat? Második kérdésem. Szeretném tudni, hány kivégzést hajtottak végre, amióta ön betölti ezt a pozíciót. Egy számot jó lenne hallani, hogy egy év alatt hány embert végeznek ki. És azon belül hány kiskorút. Harmadsorban a szánai látogatásunkat követően kiadott sajtközleményben hatos pontban azt mondja, és angolul idézem, hogy a biztonsági szektor reformja elindult. A biztonsági szektor reformja terén pontosan milyen javulást tapasztalt? Köszönöm. Thank you, Mr. Preda. then finally... Köszönöm, Préda úr. Cornelissen asszony. Köszönöm. Elnök asszony. Nagykövet asszony, rövid leszek. Örülök annak, hogy kitért a női jogok kérdésére is, még hogyha röviden is. Ez számomra különösen fontos. A demokratikus Eh, átmenetnek eh, két pillérje kell, hogy legyen, mint ahogy a madár is csak két szárnyal repülhet. Férfiak és nők mindkettőre szükség van. Mennyire optimista ön a nők helyzetének javulása terén? Thank you. I also have some... Köszönöm. Nekem is van néhány megjegyzésem. Igen, vannak kemény viták azok között, akik törzsi megközelítéssel bírnak, és azt mondják, hogy itt a mi emberi jogaink nem alkalmazhatók. Tehát amikor mi ott voltunk, mi is ezt láttuk világosan, hogy a parlamenti megfelelőm, aki az Emberi Jogi Bizottságot vezeti, nem volt könnyű szót érteni, de az Emberi Jogi Minisztériummal is vitáztunk egy hölgyel, és ott pedig azt láttuk, hogy a kormányzat pontosan tudja, hogy mit kell tennie megfelelő módon. Azonban a probléma az az, hogy ki kell várni a következő választások eredményeit. Tehát nálunk lesznek itt az Európai Parlamentben választások 2014-ben, és pont ma a kibővített elnökségen megállapítottuk, hogy nagyon korlátozott lehetőségünk lesz utazásokat eszközölni. Tehát itt valószínűleg az a törzsi társadalom nagyon sok, vagy megváltoztathatatlan igazából, nagyon sok tartom, hogy megváltozik. Tehát azonban mégis szerepet kell játszanunk. De emlékeztetnék arra, He carries out work, which, um, Tehát a szakbizottságunk elmondta, hogy meglátogatta a börtönt is, ahol kínzás látott a parlament teljes jelentést szeretne a kínzásról írni, a kínzás jelenségéről írni a térségben. Van egy teljes körű meghallgatásunk a Nőjogi Bizottsággal együtt működve, hogy a lányok oktatása milyen jelentős a társadalom fejlődése számára, hogy a milleniumi célokat elérjük. Hát hallottam a szakértőktől, hogy meg kell szüntetni ezt a korai házasságot, hiszen tehát borzasztó rossz a lány számára, de az egész társadalom számára is nagyon rossz. És ezt többször aláhúztuk, hogy itt erre különleges figyelmet kell fordítanunk. Tehát ott a lányok nem számítanak ilyen helyzetben. Folytatjuk a munkát. Volt egy meghallgatásunk a Védelmi Szakbizottsággal együtt a múlt hónapban, és akkor volt egy megbeszélésünk az amerikai nagykövettel, és akkor világos volt, a jemeni kormányzat részéről is, hogy igénybe vették az amerikaiak segítségét is, hogy egy déli csoport ellen fellépjenek, amely bekeményített. És az elején mondták, hogy itt a drónok használata civilek meggyilkolásához is vezetett. Tehát amikor ezt olvastam a médiában, akkor most több a jemeni civil társadalom részéről is a gyilkosságok miatt. Tehát a civil társadalom is fellép. És amikor sor került a meghallgatásra, akkor kiderült, hogy ki kell alakítanunk egy politikát a fegyveres pilóta nélküli repülők használata tekintetében. Tehát mielőtt arról beszéltünk, hogy az EU, a parlament hogyan támogathatja a civil társadalom munkáját, az emberi jogi aktivisták, emberi jogi szervezetek munkáját, akkor hallottuk ezt a jó hírt, hogy a költségvetési megszorítások ellenére a erre szánt összeg 10%-át emberi jogi aktivisták és emberi jogi szervezetek kapják. Tehát így el tudjuk mondani a civil társadalomnak, hogy különféle formában létezik támogatás. Tehát akkor nem szólítom fel a külügyi szolgálatot, nincs itt. Tehát akkor visszadom a szót. It's, so a host of very different topics. Nagyon nehéz témák ezek. Ismerik az országot, jártak ott, és számomra nagyon jó érzés, hogy itt lehetek, és hogy hallom ezt a visszacsatolást, hiszen önök is hallották és látták ezeket a dolgokat. És jó lenne, ha visszatérnének, és esetleg ez lenne a legjobb ajándék, amit Jemen kaphatna önöktől a jelen körülmények között. De most, mindenek előtt áttérnék egy témára, és ez ismét az alappontunk a nők helyzete. Hiszen úgy gondoljuk, hogy van egy változás, egy látásbeli változás, és a városi központokban egyszerűbb végrehajtani ezt, hiszen ott képzettek a nők, ott megvan a mozgásterük. Természetesen tudjuk, hogy kifelé hagyományosnak tűnnek, tehát hogyha megnézzük, hogy megnyílik a nemzeti párbeszéd, akkor egy harmada részvevőknek nő volt. Hát voltak néhányan, akik konzervatívabbak, mint a többiek, de bemondhatom, hogy igazi energiát is láttam, és nagyon jelentős intellektuális vezetőkészséget a nők részéről, és a nemzeti párbeszédben is. Hiszen, és most nem mondom el, hogy milyen bonyolult ott a nemzeti párbeszéd szerkezete, de megvan a tapasztalatuk, hogy létrehozzák ennek az architektúráját. Ez pedig garantálhatja az, hogy az egymásban konfliktus, egymással konfliktusban lévő felek is tárgyaljanak. Tehát itt bizonyos csoportoknak is női vezetői vannak, nagyon ellentmondásosak néha ezek a csoportok, és korábban nem csináltak ilyet nők, hiszen Jemenben először láthatók nők ilyen közszerepben. Tehát ez az egész országban láthatóvé teszi a nemzeti párbeszédet és a parlamentet és nagyon egyetértek azzal. Tehát amennyiben az a 41%-os analfabetizmus nem csökken le a nők körében, legalább a környék átlagára kell ezt csökkenteni, hogyha ez nem sikerül, akkor a nők jövő generációk nagyon nehéz dolga lesz. Nem tudom. A demográfiai kérdések is nagyon bonyolultak, és összefüggenek ezekkel az egyéb témákkal. A nők jogai tekintetében a nők kiléptek az árnyékból a jemeni hagyományos helyükről, és az új Jemen a választások után nem lesz képes visszatérni, visszafordíthatatlanok a változások, és jó irányba haladnak. most az emberi jogi esetek száma, és akkor utána áttérek majd a politikára. Az emberi jogi aktivisták és az emberi jogi szervezetek fellépése olyas valami, hogy kell koncentrálnunk ezekre az ügyekre, tehát ott van a partnerünk, Tehát nagyon fontos az, hogy az Európai Unió számára dolgozunk, és a tevékenységünk nem korlátozódik csak politikai vagy csak fejlesztési témákra, és ezeket a határokat könnyen át tudjuk haladni. Tehát például a fejlesztési programjainkban is szerepel, hogy a nőket engedjék be, tehát, tehát például egy nemzetközi cég vezetése is járt Jemenben, találkozott emberi jogi szervezetekkel, és nagyon fontos a kisebbségek helyzete is. Tehát itt megnyitjuk a csatornákat, és a politikai szekciónk is nagyon jól felszerelt. Tehát fiatalokat tudunk ifjúsági szervezetekhez küldeni és el tudjuk a társadalom összes szegmensét érni, azokat, akik részt vettek a forradalomban. Tehát például, akik a kezdeményezésben is részt vettek. Tehát elmutatom, hogy az az aggájaink részben enyhülhetnek. Tehát most át áttérnék a nemzeti párbeszédre és az ezzel összefüggő kérdésekre. A Tahrir tér, a szabadság tér helyzete olyan hely volt, ahol az emberek fellázadtak, de néhány csoport formálisan vissza is vonult onnan, hiszen azt mondták, hogy láttuk, hogy elértük a céljainkat, tehát létezik eh, egy nemzeti párbeszéd konferencia, és ott részt vagyunk ezen. Tehát a Nemzeti Párbeszéd konferencia célja az volt, hogy a leglényegesebb feleket összehozza, amelyek az átmenetben részt vettek. Tehát a GPC párt képviselőit, amely korábban kormánypárt volt, és most koalícióban kormányozzák az országot. van még egy kvóta az összes többi párt számára, amelyek részvállaltak a forradalomban. Vannak ifjúsági, női kvóták, etnikai kvóták a huszik számára, és ők mind részt vesznek a nemzeti párbeszédben. Tehát nagyon pozitív és megdöbbentő elem az volt, hogy összejöttek az emberek, munkacsoportokat hoztak létre, kilenc munkacsoport van, találkoztak, beszélgettek, és észrevették, hogy képesek arra, hogy beszéljenek egymással, és hirtelen olyan dolgokat képesek megtenni, amelyekre nem gondoltak volna korábban. Tehát létezik egy eh, igazi párbeszéd meglepő módon a társadalom képviselői között. De nagyon fontos, hogy látható jeleket is kapjunk, és hogy az egész nemzet elhiggye, hogy eh, lehetséges a változás. Az Európai Unió támogatja a nemzeti párbeszédet, és NGO-kat is, ahol helyi párbeszédet szerveznek, például a médiával is, de az ENSZ is jelen van, és az ensz együtt próbáljuk itt a átmenetben az igazságot is érvényre juttatni. Tehát támogatjuk a választások előtt a regisztrációt. Tehát ezeket a dolgokat, amik összefüggenek az átmenekkel. Nagyon szorosan figyeljük a politikát. És erre nagyon erősen koncentrálunk. Úgy gondolom, hogy a nemzeti párbeszéd egy óriási optimizmusra adhat okot a régióban. De ami nagyon lényeges a párbeszéd tekintetében az, hogy a politikai momentum nem veszett el, és ez nagyon fontos minden szereplő számára. Látjuk, a, hogy a, vannak politikai szereplők, akik nem vesznek részt a párbeszédben, és uh, itt uh, a GCC kezdeményezés, és a Jemen belső egysége is garanciát kap ezáltal. Hát mi természetesen, és nem csak mi, hanem a biztonsági tanács februárban elgondolkozott azon, és illetve meg is tette, hogy egyéneket megnevez, akik még mindig azt hiszik, hogy befolyásolhatják a párbeszédet, illetve hogy ne legyen párbeszéd. Mi őket nagy agállyal, nagyon nagy agállyal tekintünk rájuk. Tehát amit még nem hallottak a legtöbben, az, hogy a jemeniek igazi változást akarnak. Optimista maradok a nemzeti párbeszéd tekintetében, de szerintem mindenkinek kész kell lenni a támogatás, és mindent meg kell tennünk politikailag is, hogy határokon, hogy segítsük a helyzetet. Most akkor. Röviden szólni szeretnék még Szálech elleni nyomozásról. Valóban ez az ügy nyitott, de csak annyit mondhatok, hogy a válasz nagyon egyértelmű. Senki, senki nem gondolná, hogy visszafordítsa az ideigi megállapodásokat. Bármilyen mentességet is biztosítottak a GCC kezdeményezés kapcsán számára, ezek fennmaradnak. Egyébként pedig az átmeneti ö, igazságszolgáltatásról vita zajlik Jemenben. Ezekről még nem történt megállapodás és ez az átmeneti jogszolgáltatás nagyon megosztja a feleket. Úgy gondolom, hogy biztosítanunk kell egy kis időt a civil társadalomnak, a kormánynak és a jemeni döntéshozóknak, hogy szélesebb körű eszmét, eszmecserét folytassanak, és ebből a vitából kell, hogy létrejöjjön a konszenzus bár a meglévő nemzetközi megállapodásokat senki nem kérdőjelezze meg. Szalih kérdésében sem. Guantanamo kérdésében egy általános állásfoglalásunk áll fenn, ugyanakkor elkezdődött a közgondolkodás arról, hogy hogyan fogadja vissza Jemen a guantanamo fogvatartottakat, de ez egy új jelenség, egy új fejlemény, egyelőre még nem tudjuk, hogy a jemeni közvélemény és a döntéshozók mit gondolnak erről, hogy esetleg visszatérnek a guantanamo jemeni állampolgárságú fogvatartottak. Röviden szólnék még az instabilitás kérdéséről nem akarnék egy fontos felvetésről megfeledkezni. Mindez, amit ideig mondtam, azt hiszem, hogy egyben választad erre a kérdésre is. A fő aggály Jemenben az, hogy gyorsan és határozottan figyük végig a nemzeti párbeszéd által meghatározott menetrendet, úgy, hogy biztosítsuk a stabilitást, megelőzzük az instabilitást. minden szinten erőfeszítéseket teszünk, tesznek, annak érdekében, hogy a fő kérdésekben konszenzus sikerülje megállapítani, hiszen csak ha az ilyen kérdésekben létrejön a konszenzus, sikerül majd a stabilitást elérni ebben az országban. De a vita zajlik, és persze nekünk nyomon kell követni a vitát, de a, a vitát a jemenieknek kell lefolytatniuk a túszok kérdése. Hát ez nagyon fájdalmas kérdés. egyik kollégámmal beszéltem nem olyan régen, egy jemeni kollégámmal, és, és azt mondta, hogy milyen nagyszerű, hogy az Európai Parlamentben szólalsz fel, hiszen így biztos támogatást tudnak nekünk a munkánkhoz, és hogyha egy fontos üzenetet átadhatok, és ezt most átadom a kollégám fontos üzenetét, ez a következő. Senki sem tudja pontosan, hogy mi történik, amikor kezelik a háttérben ezeket a túsz ügyeket. Nagyon sok oldala, részletkérdése van ezeknek a kérdéseknek. A Junisen nagyon támogató volt, az osztrák és a finn missziók, nagykövetségek nagyon nagy segítséget nyújtottak, gyakorlati segítséget nyújtottak a túlszedőkkel való tárgyalások tekintetében. De volt egy olyan plegyka, hogy váltságdíjat is fizettek. Hát persze a plegykákról nem tisztem, hogy kommentárokat kommentárokkal éljek, de hát azt tudjuk általánosságban, hogy ha valaki váltságdíjat fizet, akkor előbb-utóbb új túszokat szednek. Tegnap egy dél-afrikai párt raboltak el, és a nemzetközi közösség ugye azt szokta mondani ilyenkor, hogy megmondtam előre, óvtalak előre, remélem, hogy mindenki érti a szavaim lényegét. Azt gondolom tehát, hogy a túlszedők és a túlszok kérdését szélesebb kontextusban kell megvizsgálni. A nemzetközi közösség fontos, hogy határozottan fellépjen, annak érdekében, hogy elriassza a jövendő túlszedőket. Nagyon aggasztónak tartom épp ezért ezeket a jelen, jelenségeket. Nekünk, he, nekünk munkatársainknak 32 munkatársam van, nekünk ott kell lennünk az miniszterekben, a minisztériumokban, az NGO-knál, a civil szervezeteknél, jelen kell lennünk, nem a bunkerünkben, a körbevett nagykövetségen védett nagykövetségen ülünk, hanem valóban kijárunk a városba, az országba, emberekkel találkozunk, már pedig, hogyha mi vagyunk a célszemélyek, akkor hogyan dolgozzunk? meg kell védeni bennünket, máskülönben senki nem volna hajlandó egész egyszerűen elmenni ebbe az országba. Ez a legnagyobb veszély, amelynek ki vagyunk téve. Jeles az, hogy túlszul ejtenek bennünket. Oké. Okay. Um, good. Um, then let me um, girls education. Még az oktatás kérdéséről beszélek, aztán a drónok, a fegyveres drónok felhasználása. Hát ez is egy nagyon komplex kérdés, ön is mondta. Az USA nagykövete néha a nyilvánosságban is megjelenik a drónok, dróncsapások ügyében. Mondom, zajlik a vita erről Jemenben is, mint ahol máshol is, és azt hiszem, hogy teljesen világos, hogy a drón csapások nem járulnak hozzá az ország széleskörű problémáinak megoldásához. Ebben konszenzus van. Azt hiszem, én minden kérdésről válaszolt, minden kérdésre válaszoltam. Arra biztatnám, e, arra ösztönözném, bátorítanám az Európai Parlamentet, hogy küldjön ki választói, megfigyelői missziót, biztosítandó, hogy ezek a választások tisztességesek e, és felrek, és megfelelnek a jemeni nép igényeinek is. Köszönöm szépen nagykövet asszony, és köszönöm, hogy ismét emlékeztetett arra, hogy fontos, hogy választói megfigyelő küldöttséget küldjünk ki. Küldjünk ki. Ez nem a mi ö, e, illetékeségünk bár, de van a parlamentnek egy saját testülete, amely ezzel foglalkozik. Valóban nyomon kell követni, hogy milyen a helyzet Jemenben. Azáltal is hozzájárulhatunk a helyzet javításához, hogy regionálisan dolgozunk, a szomszédállamokkal fenntartjuk a kapcsolatot. Nyomon követjük a jemeni helyzetet az egyes jelentéseinkben is, és komolyan vizsgálattárgyává tesszük, hogy nem érdemes egy új látogatást tartani. Köszönöm szépen, hát szeretettel látjuk Önöket mindenképpen.